Okay, friends, uh, we start the meeting. Kedves barátaim, elkezdjük az ülést, és ahogyan mindenki tudja, új ciklusban vagyunk, és viszonylag sok új képviselő ül itt a szakbizottságban. Ezért, és más okoknál fogva is, meghívtuk azokat az ügynökségeket, központokat, illetve annak a négy ügynökségnek az igazgatóját, akik azon kérdésekkel foglalkoznak, amelyek a foglalkoztatási szakbizottság hatáskörébe tartoznak. Meghallgatjuk, hogy mit mondanak nekünk, figyelünk arra, hogy mind dolgoznak, mind dolgoztak, és mind fognak dolgozni. Először James Callaha kap szót, aki az Európai Szakképzés Fejlesztési Központ igazgatója. A CEDEFOP. Azt hiszem, hogy ezt a nevet nem kell elismételni, mindenki első álmából felébresztve tudja, mit is jelent a CEDEFOP. Utána meghallgatjuk a többi bemutatót, a többi előadást, és utána jönnek a kérdések és a válaszok. Kaleha úr, öné a szó, 10 percben parancsoljon. Elnök asszony, köszönöm szépen, tisztelt amploátagok, köszönöm szépen a meghívást. Nagyon örülök, hogy meghívtak, hogy eljöhettem. Ez az egyik olyan ülés, ahol a legközelebb érzem magam az európai állampolgárokhoz, hiszen önök valóban az európai állampolgárokat képviselik, mi pedig az európai állampolgárokért dolgozunk. Tehát valóban megkülönböztetett tisztelet, hogy itt lehetek-e, hogy egy olyan ügynökségről beszélhetek, amely a foglalkoztatás, a foglalkoztatási lehetőség, valamint a képzés kérdésével foglalkozik. A Eurofondhoz hasonlatosan ez az egyik legrégebbi ügynökség. 75-ben alapították, 20 évig Berlinben székeltünk 1995-ig, aztán pedig Tesszalonikiben került kijelölve a székhely, Kb. 18 milliós költségvetésünk van, és 123 ember dolgozik nálunk. 1975-ben a tanácsi 337-es rendelet hozott bennünket létre. Mit szolgálunk? Olyan ö, szakképzést, amely releváns ö, a munkaerőpiac számára. Voltak éppen az ügynökség, tehát a képzettségek, a készségek és az alkalmazhatóság közötti kapcsolatot tárja fel. Munkaprogramunkban mindig arra koncentrálunk, hogy hogyan lehet összekapcsolni egy magasan képzett munkaerőt a megfelelő munkahelyteremtéssel hogyan lehet a participációt egy csökkenő és előregedő munkaerőpiacon biztosítani, valamint a harmadik kérdés az, hogy hogyan lehet a képzéssel felülmúlni az egyenlőtlenséget, és helyzetbe hozni a zöld gazdaságot. A SEDEFOP, vagy a CEDEFOP, tehát egy interfészként működik a szakképzés és a munkaerőpiac között. Három prioritással foglalkozunk, egyrészt a modernizáció, tehát a szakképzés modernizációja, az emberek helyzetbehozása, empowermentje, és akár úgy is, hogy a képzésük vagy a pályájuk későbbi fokán hozzuk őket helyzetbe, harmadsorban pedig a készségeket vizsgáljuk meg, és próbálunk előrejelzéseket adni, hogy mi számít a munkaerőpiacon a következő években. A CEDEFOP egy előrejelzése 2014-ben azt mondta, hogy az Európai Ügynökség, ügynökség, Unió ügynökségeként való munkánkat az Unióban és az Unión kívül is nagyra értékelik. Egy vezető központként tartanak bennünket számon a skillek kutatása, tanulmányozása során. Ugyanakkor az Európai Unió képzési, szakképzési és foglalkoztatási kérdését is vizsgáljuk. A külső értékelés egyébként, egyébként azt is mondja, hogy a mi tevékenységünk nem hoz létre párhuzamosságot az Európai Unió más ügynökségeivel. Munkánkat széles körben használják, mondok néhány példát is erre. 2005 óta 96,6 6 millió látogatónk volt a weboldalunkon, 42 millió európai állampolgár töltött le és használta fel a Europass CV-nket, önéletrajzunkat. Múlt évben 173-szor idéztek bennünket EU dokumentumokban, ez egy 12%-os növekedés az előző évhez képest. 2013-ban több mint 636 ezer publikációt töltöttek le az oldalunkról, és 65 ezer publikációt olvastak el az oldalunkon. Ez egy jó példája annak, hogy a weboldalunkat mennyire használták az elmúlt években. Nos, hogyha egy megfelelő webportálunk van és megfelelő kutatókapacitásunk van, ez nagyon fontos, de még fontosabb az üzenet, az az üzenet, amelyet a CEDEFOP a tagállamok irányába kibocsát ez pedig világos, szükség van a szakképzésre, amely vonzó, amely inkluzív, amely hozzáférhető és amely ugyanakkor rugalmas. 2002-ben vette kezdetét egy folyamat, amelyet az Európai Bizottsággal közösen dolgoztunk ki. Ez a kopenhágai folyamat, amelyet a 2010-es közleménnyel egyeztettünk össze. A cél, cél világos, egyre több embert akarunk az élethosszig való tanulás útján tartani, és ezt tesszük mi Tesszalonikiben. Nem csak publikálunk dokumentumokat, hanem szociális partnereket ültetünk le egy asztalhoz, és igyekszünk e, azokat a célokat elérni, amelyeket a 2010-ben a brűzsi közleményben a miniszterek elfogadtak. Üzenetünk tehát az, hogy sikeresek lehetünk akkor, hogyha tagállamok és mi, az Európai Unió tagjai és az Európai Parlamenti tagok arra biztatják a tagállamokat, hogy a brűzsi közlemény céljait eh, jobban használják, valamint az európai eszközöket is jobban használják, annak érdekében, hogy a rendelkezésre álló energiát szinergikus hatással ötvözzék, és eh, a reform folyamatot előre vigyék. Melyek ezek az eszközök? Például az Európai Minősítési Keret, vagy az European Qualification Framework, vagy a Europass, amiről épp egy pár perce beszéltem, vagy az Európai Szakképzési Kreditrendszer, vagy a nem formális és formális tanulás validációja, vagy a szakképzésről szóló értékelésről szóló ajánlás. Ezek mind olyan dokumentumok, amelyeket az Európai Parlament elfogadott az elmúlt években, és sok ország használja ezeket az eszközöket, de azt kérem önöktől, hogy biztossák a tagállamokat és az többi, önök és a többi tagállamát és a többi tagállamot, hogy használják ezeket az eszközöket. Ezek az eszközök nagyobb átláthatóságot biztosítanak a tagállamok közötti kommunikációnak, emelik a szakképzés szintjét, vonzóbbá teszik a szakképzést, és lehetővé teszik, hogy mobilissá váljanak a tagállamok között a, a fiatalok további elemzéseket végzünk a pályaképről, és éppen erről beszéltem korábban, az élethosszig való tanulás kérdéséről. Hogyan tudjuk segíteni az állampolgárokat nem csak abban, hogy hozzáférjenek a munkaerőpiachoz, hanem ahhoz is, hogy mindig alkalmazhatóak maradjanak, például gyakornoki pozíciókat közvetíthet, érjenek el. Az ilyen gyakornoki rendszerek előnyeit vázoljuk körül például a kis és középvállalatok számára az egész Európai Unióban. Svájcban egy konferencián azt a következtetést vontam le, hogy minél több KKV képez fiatalokat, vagy akár nem fiatalokat, annál inkább számít a képzett szakértőkre. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos üzenet, amelyet a cégeknek is nagyon komolyan kell venniük. Természetesen, amikor a CEDEFOP-ról, mint intézményről beszélünk, akkor azt kérem önöktől, hogy közelítsük a munkánkat, az önök munkáját és a mi munkánkat egymáshoz. A mi ügynökségünk független európai forrásként működik, de a függetlenségünk mellett azt szeretném, hogy az EU ügynökségek interaktívabbak legyenek az önök munkájával, az önök terveivel, az önök elképzeléseivel. Az Európai Uniótól kapott költségvetés nagyon hatékony és szélirányos módon használjuk fel, 99,5%-os módon használtuk fel ezt a költségvetést, de még egyszer mondom, mind a tagállamokkal, mind a bizottsággal, mind az Európai Parlamenttel és a képviselőkkel el akarjuk mélyíteni a kapcsolatokat, hiszen csak így tudjuk kamatoztatni mindazt, amit kidolgozunk, és szolgálni az állampolgárok alkalmazhatóságának ügyét. Fontos, hogy rávilágítsunk a gyenge pontokra a szakképzés területén, és ezeket e, erősségek kialakítsuk, illetve az erősségeket pedig a fenntarthatóság útjára tereljük. Úgy gondolom, hogy elegendő modell áll rendelkezésünkre arra, hogy hogyan, lehet, hogy hogyan alakítható át a szakképzés, ahol erős a szakképzés, ott a fiatalok munkanélkülisége alacsony. Ahol nem olyan erős a szakképzés, mutatják a statisztikák, sajnos ott a munkanélküliség nagyon magas. Ezért tehát fel akarjuk hívni e kapcsolatra, a munkaerőpiac és a szakképzés közötti logikai kapcsolatra a figyelmet, betekintést akarunk biztosítani az európai megközelítésekbe és elvekbe, megerősítendő ezt a célt, és továbbra is szolgálni fogjuk önöket, a szereplőket, találkozóhelyét biztosítva a szakértőknek. Természetesen mindig arra az emberekkel koncentrálunk, aki munkaerőt keres, aki esetleg marginális helyzetbe került a társadalomban, azért mert munkanélkülivé vált. Erre kell koncentrálnunk, és erre kell fektetnünk a prioritásunkat. Tehát lezárhatom a munka mondatomat azzal, hogy kínhagytunk egy pár anyagot, de vegyék fel velünk a kapcsolatot, akkor amelyen bármilyen információra vagy háttérinformációra van szükségük. Köszönöm szépen. Much for your introduction. Köszönjük szépen ezt a bevezetőt, és most pedig Juan Menendez Valdez úrnak adom meg a szót, aki az Európai Alapítvány az élet és a munkakörülmények javításáért igazgatója. A ma délelőtti eszmecserénkben, a nem bejelentett munkáról szóló eszmecserében is részt vett már, most ismét itt van. Köszönöm szépen. Igen, hosszú a neve az alapítványunknak. A Eurofund a rövidítés, vagy a rövid megfogalmazás, és először is hadd mondjam el, hogy nagyon hálás vagyok azért, hogy bemutathatom a Eurofundot itt a szakbizottságban. Először is azzal kezdeném, hogy a, ezt a képet bemutatom, amit itt látnak a, a diavetítőn, vagy a monitoron, hiszen a különböző biztosok, alelnökök mind a szociális dialógus keretében ezekről a témákról beszélnek, növekedés, versenyképesség, stb. Az itt megjelenő témák a kutatási tevékenységeink célkeresztjében vannak, egy-két példát szeretnék a prezentáció során elmondani arról, hogy ezek mennyiben relevánsak az önök szakbizottsága szempontjából, illetve az önök munkája szempontjából. A középen az a szó szerepel, hogy foglalkoztatás. Az Európai Unió számára az ugye az egyik legfontosabb kérdés. Strukturális változások vannak az európai munkaerőpiacon. Ezt követjük figyelemmel az Európai Munkahely Monitor segítségével. Megnézzük, hogy milyen munkahely, a munkahelyek tekintetében milyen növekedés és csökkenés történt Európában. Itt különböző aspektusokat vizsgálunk, a béreket például, illetve megnézzük azt, hogy a recesszió alatt például az alacsonyabb bérezésű munkahelyek esetében növekedést tapasztaltunk, de megnézzük az oktatási eredményeket, illetve 2015-ben megnézzük azt, hogy mennyire összetettek ezek a feladatok, ezek a munkahelyek. Egy másik terület, amely szintén nagyon fontos önök számára, az a szociális dialógus. Természetesen ez is a kutatásunk középpontjában áll és a kormányzó tanácsunkat a bizottság is tájékoztatja, illetve a bizottság is részt vesz ebben, valamint a tagállamok is jó pár projekttel rendelkezünk a kutatás területén, például a szociális partnerek szerepét illetően az európai szemeszterben, illetve a nemzeti reformprogramok megvalósításában, erről is beszéltek önök. Nem csak a, a szociális dialógus problémáiról beszélünk, hanem ennek az eredményeiről is, például a bérekről, illetve a kollektíven kialakított munkaidőről. Az elmúlt években jó pár projektet alakítottunk ki, például megnéztük azt, hogy a válság hogyan érintette a bérezési mechanizmust, illetve az új gazdasági kormányzás milyen hatással volt erre a programországokban illetve megnézzük azt, hogy a kollektíven kialakított bérek hogyan alakulnak. Most pedig az egyenlőtlenséggel, bérezési egyenlőtlenségekkel kapcsolatban egy projektet indítottunk útjára november 12-én. Aztán még egy másik téma, amelyről ma délelőtt is beszéltünk, ez kapcsolódik a nem bejelentett munkához. Ezzel kapcsolatban egy adatbázis hoztunk létre. Aztán a szolgáltatásokhoz való hozzáférés, illetve azok minősége egy másik fontos téma. A Eurofund az életminőséggel foglalkozik, és nagyon fontos számunkra a közszolgáltatások minősége. Ez még fontosabb, mint a gazdasági teljesítmény az adott országok esetében. Itt különböző kutatási projekteket indítottunk, megnézzük például a gyermekellátást, vagy a családpolitikát, és azt vizsgáljuk, hogy a reformokat hogyan valósítják meg, hogyan próbálják ezeket a szolgáltatásokat hatékonyabbá tenni, anélkül, hogy aláásnák ezek minőségét, vagy a hozzájuk való hozzáférést. Aztán itt van a fiatalság, az ifjúság kérdése az úgynevezett needs-nek megvan a gazdasági költsége, ezzel kapcsolatban is egy jelentést hoztunk létre, és megnéztük azt, hogy mibe kerül az, mennyibe kerül az, hogyha nem lépünk, nem teszünk semmit ezen a területen. A Eurofundnak van, a Eurofund az a SEDEFOP-hoz hasonló méretű intézmény, és 1975-ben jött létre ez az ügynökség. Ez azt jelenti, hogy a lassan a következő év során a 40. születésnapunkat ünnepeljük majd, illetve az Európai Ügynökségek koordinációs ülésére kerül majd sor. Ami a küldetésünket illeti, nagyon egyszerű ez a küldetés, Tudást szeretnénk biztosítani a szociális fejlesztési politikák kapcsán, azaz segíteni szeretnénk a döntéshozóknak abban, hogy informált döntéseket hozzanak és szakpolitikai irányvonalakat vázoljanak. Különböző területeket, négy területet vizsgálunk meg, a munkaerő, piac, illetve a foglalkoztatás, fontos kérdések, valamint a munkakörülményekkel foglalkozunk, a részvételt szeretnénk emelni, a harmadik pedig az ipari kapcsolatok fontossága egy változó környezetben, a negyedik pedig az életkörülmények, az életminőség és a szociális kohézió. Összehasonlító, összehasonlítható információval szolgálunk, nagyon értékes, komparatív információt adunk arra vonatkozóan, hogy a különböző országok hogyan teljesítenek a különböző területeken. Az azon kutatási, kutatási tevékenységek, amelyeket mi működtetünk, nagyon fontosak. Norvégiában is működik egy ilyen. Megnézzük, hogy az állampolgárokat interjúoljuk meg, illetve ezen kívül vezetőket és a munkatársakat a különböző cégeknél. Együttműködünk korrespondensekkel, és folyamatosan frissített információt biztosítunk a különböző területeken, az ipari ö, kapcsolatok terén, illetve megnézzük, hogy a munkaerőpiac hogyan alakul, hogyan változik, és különösen odafigyelünk az átszervezésekre. Fontos teljesítmény mutatókkal dolgozunk. Látom, hogy az elnök asszony már arra ösztönöz, hogy fejezzem be a prezentációmat, tehát rövidre fogom. Mintegy 230 dokumentumot vizsgáltunk meg, Európai Uniós dokumentumot, ezek közül 55-öt nagyon fontosnak tartunk, hiszen a különböző politikák területén kezdeményező szerepet töltenek be. Több mint 110 esetben európai eseményekhez járultunk hozzá, illetve megnéztük a költségvetés kiaknázásának mértékét, illetve a humán erőforrás kiaknázásának mértékét is. Példaként, hogy hogyan is használhatják ki a munkánkat, a saját kezdeményezésű jelentésekben használhatják ezeket föl, például a fiatalkori munkanélküliség témájában, illetve a fiatalsági garancia jelentés kapcsán. Nagyon sok esetben felhasználták önök is a kutatási eredményeinket, például a trojka és a programországok kapcsán, ami pedig az ástruktúrálást illeti, használták a munkáinkat például az európai globalizációs és Kiegazítási alappal kapcsolatos javaslat során, illetve a saját kezdeményezésű jelentésben, amely a vezetési átszervezéssel foglalkozott Európában. Hadd mondjam el, hogy természetesen a politikai döntéshozókat támogatjuk, az Európai Parlament az egyik célcsoportunk, kérésre, a kapacitásunktól függően elvégezzük a munkát, és ellátogatunk a tagállamokba. Van egy brüsszeli irodánk, amely folyamatos kapcsolatban áll a parlamenttel, illetve itt a parlamenten belül is vannak kollégáink, és nagy tisztelettel állunk rendelkezésükre. Köszönöm. Jó. Uh, next speaker is... Uh, a következő előadónk Krista Szedlacsek ő az Európai Munkahely Biztonság és Egészségi Ügyez, Ügynökség igazgatója. Nagy öröm számomra, hogy üdvözölhetem Önt. Köszönöm szépen, elnök asszony! Tisztelt Európai Parlamenti képviselők, hölgyeim és uraim! Nagyon örülök, hogy itt lehetek most eh, az új parlamentben, és röviden beszámolatok arról, hogy az EU OSA mind dolgozik, eh, mik lesznek a jövőre vonatkozó prioritásaink. Az EU osát eh, Bilbaóban 1996-ban hozták létre egy tanácsi határozat alapján. Mi az egyik úgynevezett szokatlan ügynökség vagyunk, egy tripartit irányító testület vezet, irányítja a munkát. A kormányzatok, a munkavállalók és a munkadók részvétele, a tripartit rendszer kulcs fontosságú a mi munkánk számára. És természetesen a többi ügynökséghez hasonlóan mi is együttműködünk minden érintettel. Az EU OSA struktúráját eh, látják itt, ahogyan említettem, tripartit rendszerben dolgozunk, a tanácsadó testületünk is így dolgozik, és emellett eh, minden tagállamban működnek úgynevezett fókuszpontok, eh, ők képviselik hivatalosan az ügynökséget a tagállamokban, és ezeket a tagállamok jelölik ki. A fókuszpontok feladata a szociális partnerek bevonása a nemzeti szinten folyó munkába. Egy pillanatra gondolkozunk el azon, hogy a munkavédelem, munkahelyi és biztonság miért annyira fontos sok tény támasztja alá, hogy összefügg a versenyképesség és a magas szintű munkavédelem. Azok az országok, ahol sok a munkahelyi halálos baleset, kevéssé versenyképesek. És azok az országok, ahol kevesebb a munkahelyi halálos baleset, versenyképesebbek. Ez nem meglepő azok az országok, ahol sok a munkahelyhez köthető betegség, haláleset, nem biztosítanak jó körülményeket a munkavállalóik számára. És így nem tudnak a betegségből meggyógyulni azok a munkavállalók sem, akiket betegen is munkára kényszerítenek. 2,8 millió dolgozó ember kényszerül három napnál több hosszabb betegállományra munkahelyi baleset miatt, és évente több mint 33 millió nap vész el Léteznek megbízható számok eh, arra nézve, hogy vannak jó gyakorlatban működő megoldások, eh, könnyen hozzáférhető eszközök, amelyekkel javítható a helyzet az európai munkahelyeken. Mi elsősorban a mikro és a kisvállalkozásokkal foglalkozunk. Fontos, eh, hogy az üzenetet újra és újra megerősítsük. Mindenkit érint a munkahelyi biztonság és egészség, ha ennek a színvonala nő, az jó az emberek és a vállalatok számára egyaránt. Az új EU stratégiai keretekről azt hiszem már ma délelőtt volt eszmecsere. A saját belső stratégiánkat és mikroprogramunkat is kidolgoztuk, ebben meghatároztuk a prioritásokat. Mindig a e, tripartit e, irányító tanácsunk fogadja el az ilyen programokat. Nézzük meg, mik ezek a prioritások. Let's take the first priority areas together. It's anticipating. Nézzük az elsőt A változások előrejelzése, ezt tényeken alapuló tanulmányok alapján végezzük el. A politikusok így önök számára is nagyon fontosak az ilyen tanulmányok, tudományos szakértők, munkavédelmi képviselők a munkahelyeken is jelen vannak. Az általunk készített tanulmány az európai kisvállalkozások számára az egyetlen a munkahelyi biztonságot és védelmet vizsgáló tanulmány. Időközben elkezdett, kezdtünk dolgozni a második tanulmányon, ugyancsak az európai kis és középvállalatok számára készül ez is. Megpróbálunk segíteni a vállalatoknak abban, hogy fel tudjanak készülni a jövőre. Egyre inkább részt veszünk abban, hogy mennyiségi mutatókkal tudjuk kimutatni az erős munkavédelem költségeit és előnyeit. Időnként jó emlékeztetni magunkat is arra, hogy milyen előnyökkel jár, hogyha nagyon jól dolgozunk, illetve milyen költsége van annak, ha nem jó a munkavédelem. Egyre több a munkához köthető betegség, ezért egyre több forrást eh, fordítunk eh, arra, hogy eh, megértsük jobban ezeknek a miben létét, és megakadályozzuk az elterjedésüket az OS irányítással bizonyos eszközökkel rendelkezik. Fontos kihangsúlyozni, hogy végül is minden vállalatnak a mindennapi munkahelyi védelmi, munkahelyi biztonsági és egészségi intézkedések kezelésében van szükség segítségre. És végzünk, van egy interaktív kockázat értékelő eszközünk, az OIRA, ami segít a munkahelyi környezetben az munkavédelem szintjének a meghatározásában. Ezeket az eszközöket a tagállamok igényeihez és az áldozatok speciális igényeihez igazítjuk. A következő prioritás a tudatformálás, az, hogy érzékenyé tegyük az érintetteket ezekre a kérdésekre. Mivel kevés az időnk erre, csak, és mi kommunikációs ügynökség vagyunk, azért a fő tevékenységünk része az, hogy ilyen szenzibilizáló kampányokat is szervezzünk, egészséges munkahelyek címmel. Ezzel is próbáljuk a munkavédelem fontosságát kihangsúlyozni. A kampányunk decentralizált, a tagállamokban működő fókuszpontok működtetik, és gondolom önök is kaptak már tájékoztatást erről múlt héten. Van egy európai szintje is a kampánynak, multinacionális vállalatokkal is együttműködünk, valamint az európai szociális partnerekkel, különböző szervezetekkel, civilekkel. És végül az utolsó két prioritásunk a hálózat építése kapcsolatos ismereteinket is növelni akarjuk. Idén nyáron indult el az első OS wiki, megpróbáljuk a tudás, az ismeretek cseréjét erősíteni Európában és azon túl is. Ez kiterjed a világ vezető gondolkodóira és gyakorlati szakembereire is, akik könnyen hozzáférhető információkat bocsátanak rendelkezésre. Nagyon sok, eh, lehető legtöbb érintettel, fontos szereplővel eh, kívánunk kapcsolatba lépni, hogy minél több helyre eljutassuk az üzenetünket. Hölgyeim és Uraim, hadd hívjam fel a figyelmüket még egy projektre, amelyet az önök kérésére végzünk. Ez egy kísérleti projekt, Európai Demokratikus demográfiai eh, kihívásaival foglalkozik munkavédelmi szempontból. Az önök számára készül ez a tanulmány. Erről majd a következő években fogunk még több beszámolót tartani. Az egyértelmű, hogyha el akarjuk érni azt, ami a 2020-as stratégiában szerepel, hogy 2020 végére eh, az aktív munkaképes eh, foglalkoztathatók 75%-a dolgozzon, akkor még sokat kell tennünk. A fiatalok körében különösen nagy a munkanélküliség, velük különösen kell foglalkoznunk, hiszen ők a jövő munkavállalói. És minél korábban, minél fiatalabb korban oda kell figyelni a nehéz helyzetű vagy kiszolgáltatott csoportokra, ide tartanak persze a bevándorlók is. A következő kampányunk 2016-ban indul majd. Ennek keretében megvizsgáljuk, hogy hogyan lehetne fenntarthatóbbá tenni a munkavállalókat, és hogyan lehet valóban munkában tartani az embereket egészen a nyugdíjba vonulásig. Bilbaóban dolgozva nagyon szívesen eljövünk önökhöz bármikor, hogy tájékoztatást adjunk arról, hogyan is halad a munka Jövőre az önök segítségével az Ézener 2-t fogjuk elindítani, és ez lehetővé teszi azt, hogy beszámoljuk önöknek arról, hogy mi is a helyzet Európában a mikro és a kisvállalkozásoknál. Az Európai Bizottsággal együtt majd elkészül egy átfogó beszámoló, illetve egy jelentés, amit egy konferencián fogunk ismertetni, esetleges ajánlásokkal együtt, amelyek hasznosak lehetnek önöknek, mint jogalkotóknak és politikusoknak. Befejezésképpen szeretném biztosítani önöket arról, hogy mi nagyon elkötelezetten hiszünk abban, hogy az egészséges munkahelyek nagymértékben hozzájárulnak a gazdaság fejlődéséhez. Erre vannak bizonyítékok, tények, és hogyha erősödik a munkahelyeken a biztonság, a munkavédelem, az egészség és a különböző közvetítők is segítenek ebben, mindenki számára világosá tudjuk tenni, hogy különösen nehéz gazdasági időszakban nagyon fontos, hogy a munkavédelem megfelelő szerepet kapjon, és nagyon fontos, hogy a világ összes munkahelyén felhasználó barát eszközökkel dolgozhassanak az emberek. Az USA legfontosabb célkitűzése az annak biztosítása, hogy biztonságban legyünk a munkahelyünkön, és ne betegedjünk meg munka közben. Last speak. Köszönöm szépen, most megadom az utolsó felszólalónak a szót. Madlen Szörbennek, aki az Európai Képzési Alapítvány igazgatója. Parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök asszony! Én is meg szeretném köszönni a meghívást. Ez egy igazi lehetőség számunkra, és egyben megtiszteltetés is, hogy itt lehetünk. Az itt képviselt ügynökségek hasonlítanak egymáshoz, de ugyanakkor nagyon specifikus is a tevékenységük, és éppen ezért arról is szeretnék beszélni, hogy a mi alapítványunk, az Európai Képzési Alapítvány, vagy az ETF, mely az olasz Torinóban székel, miben különbözik a többitől. 2014 egy történelmi év, nem csak azért, mert az első világháború kitörésének száz éves évfordulójára emlékszünk, hanem azért, mert a berlini fal leomlására is emlékszünk, 25 éve történt ez. Ez volt az a pillanat, amikor az európai politikusok, főleg Mitterrand elnök és Kohl kancellár úgy döntöttek, eh, hogy helyes volna közép-kelet-európai országok támogatására egy ügynökséget létrehozni, amely a berlini fal leomlása után létrejött eh, közös európai térből eredő kihívásokra ad választ. Ez a mi ügynökségünk, ez az ETF, mely 94-ben ö, vette kezdetét, tehát ö, 20 éves fennállását üdv, ün, ünnepeljük a sedefop ügynökség, társügynökségnek, hiszen a SEDEFOP Európában, az ETF Európán kívüli területre koncentrál. Az ETF-et tehát nem a SEDEFOP egy fiók vállalatának hoztak létre, hanem a politikusok akkor is, éppen önök, az önök tisztelt parlamentje azt mondták, hogy azt szeretnénk, hogy egy intézmény jöjjön létre, amely a szomszédsági országokkal működik együtt. Erre egy külön ügynökségre van szükség, nem egy fiókvállalatra. Miben különbözünk? Hát abban is különbözünk, hogy mi vagyunk a négy ügynökség közül az egyik, amelyben nincsen tripartit irányító testület. Miért? Azért, mert mindaz, amit teszünk, azt az európai szakpolitikák inspirálják. Tehát inspirál bennünket mindaz, ami az európai szintéren történik, és persze Európa soha nem kényszerít semmit senkire, de tájékoztatjuk a szomszédság politika országait arról, hogy mi zajlik Európában, és hogyan tudhatnak esetleg ők is olyan az emberi erőforrásokra vonatkozó megoldásokat találni, amelyek megfelelnek az EU kihívásainak. Hogyha nem tripartit az igazgatótestület, felmerül a kérdés, ki ül az igazgatótestületben. Van itt, aki ül a, önök között, aki emlékszik a 2008 végén lejáró, majd utána más, másfél évig a megújításról tartó ö, alapító szerződésről szóló vitára, és az kérdés az volt, ki képviseltesse magát a tanácsban, az irányító testületben. Megállapodás az volt, hogy minden tagállam. De ugyanakkor három független szakértő, aki nem rendelkezik szavazattal, de a kormányzó tanácsban, vagy a kormányzó testületben ül, is ott ül. Jan Anderson, a három független képviselő közül az egyik, Hogyha tehát arról beszámolok, hogy mit tesz az ETF, akkor az ő vigyázó szeme kíséri a munkánkat. Mit tesz tehát az ETF? Ugye a költségvetési hatóság eh, előtt vagyok, el kell mondanom, hogy a globális Európa fejezet alá tartozik a költségvetésünk. Tehát mi Európa megbízásából dolgozunk, de globális kitekintéssel a multipoláris világban előttünk tátongó, előttünk tornyosuló új kihívásokra kerüljük a választ. A növekedés 90%-e nem Európából származik, a globális lakosság csak 7%-a lakik Európában, és az európai lakosság előregedik. Fontos kiemelnünk azt is, hogy a szociális politikákra fordított kiadások 50%-a Európából származik a világban. Hogyha tehát arról beszélünk, hogy Európa hogyan járult hozzá civilizált globalizációhoz, akkor éppen ezekről az értékekről beszélünk. A szociális kohézió és a versenyképesség összeegyeztetésének fontosságáról beszélünk. Elmondom tehát, mint hogy önök a költségvetési hatóság, hogy miért van szükség az ETF-re a meglévő további ügynökség mellett. Nos, azért, mert mi segítjük a szakpolitikai átalakulást. Gondoljanak csak arra, hogyha a fiatalok hozzáférnek az iskolákban az internethez, szükség van még tanára? Hát bizony szükség van, ez az egyszerű válaszom, ez a mi krédunk, ez a mi hitvallásunk. A külső kapcsolatokban az emberi tőke, az a soft power, az a a um, finom erőforrás, amelyel nagyon nagy hatásokat érhetünk el. A jelölt országok, a nyugati Balkán országai és Törökországai, és Törökországgal dolgozunk együtt, valamint a szomszédsági a Szíria, Libia, Líbia, Tunézia, Libanon, a földközi tenger térségében, Palesztin és Izrael, ezekről megfeledkeztem, de persze említenem kell, aztán az Európai Unió keleti határain is Ukrajnával, a Moldav köztársasággal, Fehér Oroszországgal is együttműködünk. Ezen felül együttműködünk Közép-Ázsiával, és az Orosz Föderáció is partnerországunk. Mit teszünk itt? az emberi erőforrás fejlesztésben vannak projektjeink, és így maximalizáljuk az állampolgárok ezen országok esélyét arra, hogy a jövőjüket a saját országukban találják meg. Ezzel bíztak meg önök, a tanács és az Európai Parlament. Ez a mi feladatunk, mely munkánkat egyébként az Európai Bizottsággal koordinálva végezzük. A DG OK, illetve január 1-től a DG Employment képviselője elnököl az irányító tanácsban, ezt elfelejtettem mondani. Esélyt akarunk adni ez említett országok állampolgárainak, hogy otthon találjanak esélyt a munkaerőpiacon, valamint a evidence-based, tehát a bizonyítékokra alapuló tudományos megkülön, megalapozással projekteket folytatunk le. Egy négy oldalas brosúrát is elhoztam, ezt megtalálják a terem előtt, de röviden még elmondom, hogy milyen szakpolitikát folytatunk. Megosztjuk önökkel és mindenkivel a jövőképünket. Nemrégiben Albániában Október 6-án zártunk le egy konferenciát, és a tagjelölt országok aztban ez derült ki a konferencián, hogy amikor beruházunk az országaikba, akkor stratégiai beszámolót kérünk tőlük, Megkapjuk a beszámolókat, de gyakran nem történik, nem válik valósággá, amit a papíron leírtak. Ezért Albániában, mint az összes többi nyugati-balkáni országban, próbáljuk a különböző minisztériumok és intézmények véleményét egy jövőképbe ötvözni. Például a miniszterelnök október 6-án arról beszélt a konferencián, hogy az egész kormány akciótervet átdolgozzák és átalakítják az ország költségvetését azért, hogy a human capital developmentbe, tehát az emberi tőke fejlesztésébe több forrást tudjanak átcsoportosítani. Mit teszünk tehát? Fontos, hogy a keresletet és a kínálatot összekapcsoljuk, hogyha a magánágazat kereslettel rendelkezik, akkor mind ágazati, mind területi szinten megfelelő szakképzettségű embereknek ket kell kiképezni. Ilyen projekteket folytatunk Ukrajnában. Ukrajnában a gazdasági fejlődés potenciálja fennáll bár, de nem tudják, hogy regionális szinten hogyan adjanak erre választ. Márpedig, hogyha a régiókról beszélek, akkor tudjuk, hogy ez egy forró téma, éppen ma, éppen Ukrajnában. Ukrajnában tehát próbáljuk a képzettséget a kereslettel, a munkaerőpiaci kereslettel összekapcsolni regionális megközelítésben, és segítjük az ukránokat abban, hogy az kísérleti projekteket kiterjesszik. Aztán utolsó észrevételem arról szól, hogy mit teszünk, amikor nem létezik kereslet a munkaerőpiacon. Hát próbáljuk a kis és középvállalatokat megszólítani, menedzsment és cégvezetői szakértelmet közvetítünk számukra, és abban reménykedünk, hogy így megszületik a kereslet a munkaerőpiacon. Néhány példával éltem csak, kedves képviselők, de talán betekintést tudtam abba adni, hogy a szomszéd és a közeli országokban átlátható és hasznos célra vezető munkát végzünk, melynek többek között az is a célja, hogy a körkörös migrációt is kihasználjuk, tehát hogyha az Európai Unióból a mobilitási partnerség keretén belül visszatérnek korábbi migránsok, akkor az itt megszerzett szakértelmeket otthon is használhassák. Rendelkezésükre állok, és örömmel válaszolok meg minden kérdést. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Most pedig megnyitjuk a vitát minden előadóhoz fel lehet tenni kérdéseket. Önök is megkapják a szót, de mielőtt önök megkapnák a szót, először a koordinátoroknak adom meg a szót, először Káza úr. Köszönöm szépen, elnök asszony! Meg szeretném köszönni vendégek bemutatóját. Mindig öröm felfrissíteni az emlékeinket az ügynökségekről, megtudni újton újra, hogy az ügynökségek milyen munkát végeznek. Elnök asszony, van egy javaslatom. Sok új tagunk van itt a szakbizottságban, ezért azon gondolkoztam, hogy nem lehetne látogatásokat szervezni az ügynökségekbe. Tehát így jobban megtudnánk, hogy tényleg hogyan lehet az ügynökségek szaktudását becsatornázni az Európai Parlament munkájába. Azt hiszem, hogy amikor a szakmai látogatások kérdését a szakbizottság valamelyik ülésén megvitatjuk, akkor érdemes volna emlékezni erre a kérdésre. Most pedig csak egy kérdést szeretnék feltenni, hiszen sajnos mennem kell, más üléseken is várnak, és minthogy nem gyakran történik meg, hogy máltai kollega ül az ülésterem másik oldalán, ezért már is James Kaleiahoz intézném a kérdésemet, mégpedig máltai nyelven, hogyha nem bánják. Kaleia professzor. Korábban a gyakornoki projektekről beszélt, és nagyon meghökkentett mindez, amit mondott, hiszen nem olyan régen egy brit napilapban azt olvastam, hogy az Egyesült Királyságban nagy erőfeszítéseket és nagy ráfordításokat irányoznak az ilyen gyakornoki projektekbe, gyakornoki rendszerekbe. Kérdezem, hogy mit, mit jelentenek ezek a gyakornoki rendszerek, és milyen fajta eredményekkel járnak. Milyen eredményeket lehet kimutatni? Nagyon érdekes volna tudni, Érdekes volna, hogyha Európa követné az Egyesült Királyság példáját, hiszen úgy hiszem, hogy ezek a lépések segíthetik az európai munkaerőpiacot. Köszönöm. Yes, well, I think we'll start with answering. I should answer in Maltese, in Uzbek Malti. Máltai nyelven fogok válaszolni a kérdésre. Nagyon is értékelem a kérdését, hiszen pontosan ebbe az irányba haladunk, ami az ügynökségeket illeti. Az év elején egy nagyon fontos konferenciát tartottunk, ahol különböző országok szerepeltek, voltak olyanok, akik ezekben az aspektusokban elég erősek, tehát az ilyen gyakornoki aspektusokban, aztán vannak olyanok, voltak olyanok is, akik pedig gyengébbek. Ahogyan korábban mondtam, az olyan országok, mint Németország, Ausztria, Hollandia és mások, ahol ez bevált gyakorlat, a gyakornokság, ott alacsony a munkanélküliség, különösen a fiatalok körében. Tudjuk, hogy a fiatalkori munkanélküliség nagyon súlyos probléma Európában, hiszen több mint 5 millió fiatal keres munkát. Az oktatási problémák az oktatási programok nem mindig készítik fel a fiatalokat a munkaerőpiacra. Nézzük, hogy milyen tanúságot vonhattunk le Németország, Hollandia, Ausztria, illetve Nagy-Britannia példájából. Nos, azt látjuk, hogy esélyük van a fiataloknak arra, hogy részt vegyenek ebben a képzési gyakorlatban, ebben a képzési tapasztalatban. Nem is olyan régen, tudtam meg, egy svájci példa kapcsán, hogy mintegy 98 ezer gyakornoki program került kialakításra. Mit is jelent ez? Azt jelenti, hogy több gyakornoki hely van, mint amennyire szükség van. Tehát a fiataloknak nagyobb lehetőségük van arra, hogy tanuljanak, hogy hozzáférjenek a munkaerőpiachoz, hála ennek a oktatási programnak. Nagyon fontos tehát, hogy az európai tagállamok keményebben dolgozzanak és összpontosítsanak ezekre a gyakorlati programokra. nem csak a kézművesség területén, hanem a KKV-k területén is, hiszen nagyon jól tudjuk, hogy a KKV-k önmagukban nem vonzák magukhoz a fiatalokat. Nagyon fontos, hogy kidolgozzuk ezeket a programokat, ezt a gondolatot, és pontosan ezt tettük. Megpróbáltunk ilyen gondolatokat bevezetni már a középiskolától kezdve, és így azok a diákok, akik nem követik a hagyományos oktatási pályát, fölismerték, hogy az iparalapú képzésnek hála vonzó lehetőségeket találnak a tanulásra, és ezáltal fontos készségekre tesznek szert. Véleményem szerint ez egy nagyon fontos oktatási irányvonal a fiatalok számára. Emellett az, az egyetemek is bevezetik ezt a gyakornoki programot. Köszönöm. Ja, vielen herzlichen Köszönöm szépen. Köszönöm mindegyik ügynökségnek a munkát. Az elmúlt öt évben különböző jelentéseket készítettem kollégáimmal a frakcióban, és ennek kapcsán megismertem önöket, és nagyra értékelem az önöknél felhalmozódott tudást. Jó alkalom, hogy ma itt köszönetet mondhatok. A fiatalok munkanélküliség elleni küzdelem egy olyan téma, ami több ügynökségnél is felmerült, ugyanúgy, mint az életen át tartó tanulás, a demográfiai változások, minél tovább kell, hogy dolgozzanak az emberek, és kitekinteni a jövőbe. Ez nagyon fontos meg kell majd becsülnünk, hogy a gazdaságban, az ipari termelésben bekövetkező változásokra hogyan tudunk minél korábban reagálni mindegyik ügynökséget ismerem, és ez nagy előny számomra, hiszen amikor önök rendszeresen eljönnek és beszámolnak a munkájukról, akkor régi és különösen az új képviselő kollégáim talán még nem tudtak korábban annyit önökről, és ezért nagyon jók az ilyen alkalmak. A világon kevesebb lenne a válság, hogyha erősödne a demokratizálódás. Ezért is fontosnak tartom az önök munkáját. Mi európaiak közösen kell, hogy felelősséget vállaljunk. Hogyha az osára gondolok, ugye a munkavédelem mindig egy költség tényező, és többen még itt a parlamentben is azt gondolják, hogyha a munkahelyi egészség és biztonság plusz költségeket rak a munkaerő költségére, például különösen kis és középvállalatoknál, ez Európát versenyképtelenné teszi. Én persze nem osztom ezt a nézetet. Önök hogyan ítélik meg? Más mércéket kellene alkalmazni, hogy Európa versenyképesebbé váljon. Ez részemre inkább költői kérdés. De önöknek biztos rendelkezésre állnak kutatási eredmények, vagy egyéb információk. Cedefopra rátérve. Önök legjobb gyakorlat példák cserével foglalkoznak, eh, hogyan lehet eh, leküzdeni a fiatalok munkanélküliségét, hogy lehet több lehetőséget adni a munkaerőpiacon a számukra. Önök szerint hol vannak a, a legnagyobb akadályok, amiért ez olyan lassan működik Európában? olyan lassan sikerül integrálni a munkaerőpiacra a fiatalokat. Az előbb ugye a duális képzésről beszélünk. Németországban azért még a duális szakképzési rendszer ellenére is magas volt a munkanélkülség a fiatalok körében, de hát mindenképpen a lényeg az, hogy valamilyen képzettséget adjunk a fiatalok kezébe. Önök mit gondolnak a parlament, hogyan tudna impulzusokat adni, vagy mit tudna tenni tenni annak érdekében, hogy gyorsabban tudjunk előrelépni. A Eurofund a következő alapítvány, ügynökség. Itt nagyon intenzíven dolgoztunk együtt, önökkel, a munkai felügyelet kapcsán és a fekete munka elleni küzdelem kapcsán, hiszen önöknél nagyon nagy know-how áll rendelkezésre. Jelenleg Mit gondolnak, mit kellene változtatnunk ezen a területen? Még több ezer kérdés fel tudnék tenni, de talán ezt inkább nem teszem meg. Um, thank you very much for the question. I think, um... Köszönöm szépen a kérdéseket. Nos, véleményem szerint az oktatás ügyért felelős biztos az elmúlt pár évben arról beszélt, hogy a, a világ és az oktatási, oktatás között kapcsolat van. Ugye kapcsolatnak kell lennie, ezt elvileg ugye könnyű elérni, azonban látni kell, hogy ezt a két világot hogyan kapcsolhatjuk össze. Nagyon jól tudjuk, hogy nem ugyanazzal a sebességgel haladnak. Hogyha megnézzük a munkaerőpiac sebességét, és megnézzük az oktatás sebességét, akkor azt látjuk, hogy a munkaerőpiac sokkal-sokkal gyorsabban fejlődik, mint az oktatás. Tehát, hogyha megkérdezi tőlem, hogy mik az akadályok, akkor véleményem szerint, és a bizonyítékok is erre utalnak, ott rejlik, hogy a szakképzést csak akkor tudjuk fejleszteni, hogyha jobban értjük a munkaerőpiac igényeit. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a munkaerőpiac területére kell korlátozódni, nem, meg kell nézni a tantervet, az oktatási reformot, és amikor a gyakornok, gyakornoki programokról van szó, vagy a munka alapú tanulásról, akkor lehetőséget nyitunk a fiatalok számára, akik gyakorlat által szeretnének tanulni. Ez azt jelenti, hogy a munkahelyen tanulnak, egy olyan helyen, ami vonzó lehet később számukra. Tehát véleményem szerint a szakképzés területén nagyobb, fontosabb reformokra van szükség, az európai eszközöket jobban ki kell aknázni, a bizottság hihetetlen munkát végzett, és a parlament jó pár javaslatot jóvá hagyott. Hogyha ezeket a tagállamok alkalmaznák, akkor sokkal gyorsabb lenne a fejlődés, és sokkal többen belépnének a munkaerőpiacra. Egy példával élnék. A formális és nem formális tanulás elfogadása a nem formális tanulás tanúsítványát követeltük, hiszen tudjuk, hogy nagyon sok készség ebben rejlik, és ezeket nem ismerik el, nem, nem lesznek ezek képesítés, nem kapnak ezért képesítést az emberek, Mindemellett ugye azt is tudjuk, hogy az oktatás és a képzés nem oldja meg a munkanélküliség problémáját, minőségi munkahelyekre, beruházásra van szükség, illetve a gazdaságunk fellendítésére. Arra kell ösztönöznünk a kormányokat, hogy ne csak az oktatásba és a képzésbe öntsenek pénzforrásokat, hanem új munkahelyek teremtésére, készségek kialakítására is. Thank you, Mr. Köszönöm. Kasszadeszki úr az ECR részéről. I have to give the floor to... Először most még egy másik ügynökségnek kell megadném a szót. Szívesen felelek németül, mert számunkra ez egy különösen fontos kérdés. A kérdés KKV-k esetében az jogszabályok egyszerűsítése kapcsán máshogy kell kezelni a kis és középvállalatokat és a nagyvállalatokat. A mi vizsgálataink is azt mutatják, hogy a jogszabályalkotás vagy jogalkotók, illetve a munkaügyi felügyelet motiválják a KKV-ket arra, hogy a munkavédelem területén valamit csináljanak. nem másodos osztályú szereplők természetesen. Tudjuk azt is, és mindenki, aki részt vesz ebben a munkában nemzeti és európai szinten, megpróbálja segíteni a KKV-kat. Egy példát hagy mondjak, az előadásomban is elhangzott ez. Van egy túl egy eszközünk, amit könnyen le lehet tölteni az internetről, ingyenes, és hatalmas segítség a mikro és a kisvállalkozásoknak. És sok más ilyen eszköz támogató program szerezhető be. Amikor azt halljuk, hogy beruházásokra, van szükség a munkavédelem területén. Nos, tudjuk, sok tanulmány mutat rá arra, hogy ez nem így van, ezek nem e, e, fölösleges beruházások. A return on investment, a e, beruházás megtérülési rátája egy a kettőhöz, tehát minden egyes befektetett euróból kettő térül meg. Az ügynökségnél már elég régóta működik nálunk egy program, egy projekt, amelyben megpróbálunk olyan különböző módszereket együttesen alkalmazni. Olyan módszereket, amelyeket a mikro és a kis vállalatok is alkalmazhatnak, hogy ki tudják számítani ezeknek a segítségével az ROI-t, a beruházás megtérülését. És reméljük, hogy a következő években kidolgozzunk majd egy EU-s módszert, amely a mikro és a kisvállalatok számára is lehet lehetővé, lehetségesé teszi, hogy ki tudják számítani, és lássák, hogy mi lesz a beruházásuk eredménye. Ebben segítséget tudunk adni a KKV-knek, mint mondtam, különböző instrumentumaink vannak a mikro és a kisvállalatok számára, hogy ők is lássák, ezek bizony megtérülő beruházások. Köszönöm szépen. Menendez Valdez úrnak is szólt egy kérdést a fekete munkával kapcsolatban. Köszönöm. Igen, ez egy olyan kérdés, amiről délelőtt is szó volt. Egy nagyon összetett kérdéskör. Ahogyan említettem, különböző intézkedések amiket alkalmazhatunk különböző helyzetekre. Vannak adóintézkedések, vagy felügyelet, ellenőrzés, kommunikáció, beszámolási kötelezettség, hogy be kell jelenteni új munkavállalókat, stb. Vannak más intézkedések is, amikor kicsi a motiváció a bejelentésre, itt lehetnek büntetésekkel is dolgozni, de vannak pozitív intézkedések is, hogyha egyszerűsít azt a környezetet, amiben be kell jelenteni a munkavállalókat, vagy utalványokat alkalmazunk. Nagyon fontos, hogy legyenek kampányok, tudatformáló kampányok. A kulcsfontosságú elem az, hogy megfelelő kombinációját alkalmazzuk a az intézkedésnek és a, a szankciónak és a tájékoztatásnak, és hogy a megfelelő arányt megtanuljuk, a hosszú kutatásra, a tanulmányokra van szükség, így tudjuk a leghatékonyabb eh, politikát kialakítani. Köszönöm, és most meghallgatjuk az ECR képviselőjét. Köszönöm, lengyelül fogok szólni. Krasznyodjeszki úr. Köszönöm. Először is egy általános észrevételt szeretnék tenni. Elmondom önöknek, hogy milyen gondolatok támadtak bennem. Nemrég vállalatokkal, kis és közepes méretű vállalatok képviselőivel találkoztam, beszélgettem, és amikor arról esik szó, hogy itt mi mit csinálunk a parlamentben, és amiről a kollégák is már szóltak, az a benyomásom támad mindig, hogy nagyon nagy a különbség a valóság, és a percepció között. Tehát a valóság az sokszor drámai, nagyon romlik a helyzet, és évek óta változatlanul drámai a helyzet, tehát ez a valóság, és ez teljesen más, mint amit mit az intézményekben, amit az intézményekben zajlik. Amiről beszámoltak az ügynökségek képviselői, ez nagyon meggyőző. Persze vannak konferenciák, szemináriumok, különböző eszközöket alkalmaznak a munkájuk során, és ezt már évek óta teszik. De Hát újra és újra szembesülünk azzal, hogy váratlanul a válság tovább mélyül, vagy még mindig tart, sok a munkanélküli fiatal, az időseket is sújtja a válság, azután a migráció, az egyenlőtlenség is fontos témák Európában. Nagyon nagyok a különbségek az egyes régiók, sőt tagállamok között is. És azért elég meglepő, sőt talán mondhatnám azt, hogy frusztráló mindig látni, hogy mekkorák a különbségek eh, a valóság és az ilyen típusú munkák között, eh, mint amit önök is végeznek. Eh, szoktak belső auditálást is végezni, hogy ami során ki lehet mutatni, hogy önök milyen mértékben tényleg hozzájárulnak-e a válság eh, megfeloldásához, vagy a helyzeti javulásához, vagy eh, azokban az országokban, ahol például nagyon nagy a munkanélküliség. Eh, Ausztriában, Németországban, ugye ezeket az országokat pozitív példaként említették, ott pontosan ez a duális szakképzési rendszer működik, de hát azért más tényezőket is figyelembe kell venni. Nagyon erős a gazdaság is ezekben az országokban, azért, mert ezt az erős gazdaságot volt idejük felépíteni. Én általánosságban is szeretnék önöktől véleményt hallani arról, hogy az önök központjaival, alapítványaival, szervezeteivel mit tudnának tenni jobban annak érdekében, hogy a válságot jobban tudjuk kezelni. Nem tudom, hogy ki akar először az ön frusztrációjára reagálni. Akkor most meghallgatjuk, hogy tényleg frusztrációként élte ezt meg, vagy Szedlecsek asszony mit gondol az elhangzottakról. Én nem frusztrációkról fogok beszélni, talán inkább mondok egy példát. Természetesen el tudják képzelni, hogy a biztonság, az egészség, a gazdasági válság közepette kicsit visszaszorul. Ez az a terület, ahol a vállalatok inkább csökkenteni akarják a ráfordításaikat. De hadd mondjak egy pozitív példát is. Ahogyan már korábban is mondtam, két éves kampányokat szervezünk, konkrét témák köré csoportosítva. Információs anyagokat állítunk elő a vállalatok, gyakorlati szakemberek, kutatók számára, 25 nyelven, és van egy elektronikus eszközünk, eszközünk is a kis és a mikrovállalkozások számára. Az irányító testületünkben 28 tagállam képviselteti magát. És a visszajelzés, amit mi kapunk, különösen olyan országokból, amelyek különösen megszenvedték, megszenvedik a gazdasági válságot, Nos, tőlük olyan visszajelzések érkeznek, hogy amennyiben ti EU OSA, nem szerveznétek ezeket a két éves kampányokat, nem lennének ilyen elektronikus eszközök, nem lenne a tagállami szintű támogatás, akkor semmi nem történne nálunk. Nem Németország, Ausztria, Hollandia fordulnak hozzánk, talán nem is a skandináv országok de azok az országok, amelyek különösen nehéz helyzetben vannak, ők számukra mi tényleg hasznosak vagyunk. a, azok az országok, ahol jobb a helyzet, mint Németország vagy Skandináv országok, jó példák, és mi azt kérjük ezektől az országoktól, hogy segítsék az eu a hálózatát. Például elmennek a szomszédos országba, és ott segítenek kialakítani a hálózatot, vagy erősíteni a szociális párbeszédet. Mert néhány ilyen országban problémát látunk a tekintetben is, hogy nem működik jól a, szociál, a társadalmi párbeszéd. A gazdasági válság persze súlyos hatásokkal járt, de a kampányunk is rávilágít arra, hogy tudunk segíteni ezeknek az országoknak, különösen a súlyos helyzetben levő országoknak. Uh, thank you. Uh, I can... Köszönöm szépen. Már csak egy koordinátor nem tett fel kérdést. Jean Lambert késett, de most itt van. Fel szeretné letenni kérdést, mert mások is szerepelnek a listán. Elnézést kérek, elnök asszony. Az Egyesült Királyság állítólagos éghajlat konferencián való kémkedésének ügyével foglalkoztam, ezért nem tudtam jönni. Az emberek más országokban vállalnak munkát, ez egy ismert jelenség, és éppen most a kékkártyás rendszert tekintjük át az Európai Unióban, illetve más ilyen migrációs eszközöket, de hát van itt egy ügynökségünk, amely az Európai Unión kívül dolgozik, és nagyon jó jelentéseket készített a múltban. arról, hogy az Európai Unió hogyan válik a magasan képzett munkaerő kvázi e, sorsává, hogy ide kerülnek, mindenképpen ide kerülnek, itt végzik a munkájukat. Kérdezem, hogy mit tudnak erről megmondani. Köszönöm ezt a kérdést. Valóban a munkaerő mobilitásának kérdésével évek óta foglalkozunk. És azt figyeljük meg az elemzések során, hogy egyrészt van egy észak-déli és egy dél-északi, meg van egy dél-déli mobilitás. Hát mit is jelent ez? Nézzük csak. Előfordult régen, hogy a földközi tenger térségének déli oldalára, az északi oldalon lévő országokba mennek, de előfordul az is, hogy a földközi tengeri térségének déli országaiból az, az öbölmenti országokban mennek emberek. A legjobban képzettek az öbölmenti országokba utaznak munkát vállalni, a kevésbé képzettek Európába jönnek. Ugyanez vonatkozik a keleti szomszédság országaira, a legmagasabban képzettek, nyilván nyelvi okoknál fogva is Oroszországba mennek munkát vállalni nem is sorsról, hanem célról van szó, tehát valóban célul Oroszországot választják, de másodlagosan az Európai Uniót is. Foglalkozunk, ahogy mondtam, a körkörös migrációval is. A körkörös migráció, mint jelenség nem az önök szakbizottságának hatáskörébe tartozik, de Előfordul, hogy a körkörös migráció hátterében munkavállalás áll. Képzésről nem is beszélek. Ebben az esetben az emberek elutaznak egy másik országba, mondjuk az EU tagállamában, itt dolgoznak, de kérdés, hogy vissza tudnak-e térni saját országukba, nem stigmatizálják-e őket. Ezek azok a problémák, amelyekre próbálunk rávilágítani, és például a Nemzetközi Migrációs Szervezettel is szorosan együttműködünk. Egyébként az ETF módszertanát használja a Nemzetközi Migrációs Hivatal is. Az indulás előtt, hogyha valaki a legális migrációban akar részt venni, nagyon fontos, hogy a potenciális munkavállaló lássa, hogy milyen képzettséggel kell rendelkezik, mennyiben ismerik ezt el, és persze a célország is átlássa, hogy szükség van erre a, képzére, a képzettségre, erre a munkavállalóra. Aztán az is egy kérdés, amelyet fel kell tenni, hogy az az ország, ahonnan elindulnak ezek a migránsok, rendelkezik egy olyan, egy olyan mechanizmussal, amelyel az EU tagállamaiban szerzett szakértelmet elismerik. Fennáll ugyanis annak a veszélyem, a hogy túl nagy lesz a korrupció, mit is jelent ez? Azt, hogy a partner országokban, sajnos ezt kell mondanom, nagy a korrupció, és hogyha egy bizonyos típű diplomát elismer az Európai Unió, akkor egyszerre csak megjelenik a piacon nagyon sok ilyen diploma, melynek hitelességéhez kétségek férhetnek. Ezért fontos, hogy az oktatási és képzési rendszer átlátható és megbízható legyen, és így megbízhassunk azokban a diplomákban, a képzettségekben, tanúsítványokban, amelyeket az országok kiállítanak. A mobilitási partnerségi szerződésekben egy speciális rész foglalkozik ezzel a kérdéssel, a bizottság szakszolgálatai írják alá ezeket így segítve, és persze vizsgálva is a munkavállalásért szól, szóló migrációt Európában. Köszönöm szépen. Köszönöm. Bulán Sáci asszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm az összes hozzászólónak a prezentációt. Ezek rendkívül érdekesek voltak Köszönjük szépen, hogy bemutatták a különböző ügynökségeket, illetve a feladatokat. Egy megjegyzéssel élnék, és három kérdést tennék föl. Ami a megjegyzést illeti, nagyon sokat beszélünk a képesítésről, a minősítésről, azonban elfelejtjük azt, hogy hányan kerülnek ki az oktatási rendszerből képesítés, minősítés nélkül és ez súlyos problémát jelent a fiatalok számára, hiszen maximalizálja a fiatalkori munkanélküliség veszélyét. Ez pedig nem csak a szakmai képzést kérdőjelezi meg, hanem magát a kezdeti szakképzést is, és azt látjuk, hogy a tagállamok bizony vonakodnak attól, hogy lépéseket foganatosítsanak, és valóban egy megfelelő koncepciót alakítsanak ki. Hiszen gyakran az a tény, hogy a képesítés nélkül kerülnek ki az oktatási rendszerből a fiatalok, súlyosbítja a fiatalkori munkanélküliséget. Nézzük, hogy mit tehetünk annak érdekében, hogy mobilizáljuk a tagállamokat, és felvegyék a harcot ezzel a problémával szemben. A legsúlyosabb, a probléma legsúlyosabb részével kell foglalkoznunk. Aztán van egy megfigyelésem is, egy megjegyzésem, Régóta dolgozom már az itteni struktúrában, és nagyon jól ismerem a Cedefopot is. Tudom, hogy milyen munkát végeznek, illetve hogyan értékelik a munkahely teremtést, az új kompetenciákat. És azt gondolom, hogy egyrészt nagyon fontos, hogy legyenek ilyen kimutatások, előirányzatok, de Nagyon fontosnak tartom, hogy a képzést összhangba hozzuk ezekkel a perspektívákkal, hiszen azt látjuk, hogy a munkahelyek tekintetében nagyon erős a kereslet, a tanulás és az oktatás pedig hosszú időt vesz igénybe. A kérdésem tehát az, hogy hogyan lehetne ezt figyelembe venni a tervezés során. Aztán három kérdésem is van. Az önök értelmezésében hogyan alakul a kompetenciák képzése, hogyan alakul a tartalmi oktatás, valamint hogyan, hogyan igazoljuk a tapasztalatot, illetve hogyan hogyan igazoljuk azt, hogyan érvényesítjük, hiszen már nagyon régóta beszélünk erről a kérdésről, mint egy három mandátum során, és még mindig, még mindig a kezdeti fázisban járunk, hiszen mégis azt kell mondani, hogy rendkívül fontos ez, hiszen a szakmai mobilitás pontosan ettől függ, hogy a tapasztalatot ö, érvényesítsük, elfogadjuk, elismerjük. És aztán a harmadik megjegyzésem, milyen hatása van a válságnak az élethosszig tartó tanulásra. Hiszen azt látjuk, hogy a vállalkozások legyenek azok KKV, közepes vagy nagyobb vállalkozások, mind szembe kell, hogy nézzenek a válság szorításával, és ez kérdés, hogy hogyan hat az élethosszig tartó tanulásra. Menendez, Mr. Menendez Valdez, who will answer the question. No, no, no, no, no ki is válaszolja meg a kérdést. Kaleka, sorry, sorry. Okay. Mr. Kaleka. Well, thank you very much for the... Köszönöm szépen ezt a kérdést, a kérdéseket. Valóban fején találta a szöget, akkor amiről négy, amikor négy fontos kérdésről beszélt. Igyekszünk több olyan embert megnyerni, akik készek a munkavilágának való csat, csatlakozására. De az első kérdés, hogy hogyan néz ki a kötelező képzés? Persze a szubszidiaritás elvét nem szabad elhanyagolni, tehát minden tagállam autonóm módon és minden régió autonóm módon alakítja ki a közoktatás és a felsőoktatás rendszerét, de ne felejtjük el, hogy amikor valaki a képzés vagy a szakképzés rendszerében megjelenik, akkor gyakran ők a közoktatás áldozataiként jelennek meg, mondjuk, hogyha nem, nem rendelkeznek alapvető képzettségekkel, nem tudnak írni, számolni olvasni, vagy nem megbízhatóan, vagy nem beszélnek egy másik európai nyelvet, vagy nem rendelkeznek számítástechnikai ismeretekkel. 11 évet töltöttek a közoktatásban, és nem rendelkeznek ezekkel az alapképzettségekkel, akkor ez drámai. Úgy gondolom, tehát a kötelező közoktatás hiányosságait bizony néha a szakoktatásnak, a szakképzésnek kell orvosolnia. Hogyha arról beszélünk, hogy csökkenteni akarjuk a lemorzsolódást a közoktatásból, de ö, mindig lesz lemorzsolódás, mert ezek a fiatalok nem úgy érezték, nem kapnak semmit a közoktatási rendszertől, ezért elmentek a munkavilágába pénzt keresni, de utána visszatérnek és szakképzést akarnak folytatni. Nagyon fontos persze az előrejelzés is, ugyanakkor hogyha szorít a helyzet, akkor nem várhatunk az előrejelzésekre, hanem el kell kezdeni a szakképzést. Persze a mi tevékenységünk, nekünk, mint kutatóközpontnak az előrejelzés fontos részét képezi az előrejelzés a munkánknak. De 5,4 millió Európában két millió szabad munkahely van, hogy lehet ezt a kettőt összehangolni? Nem várhatunk tíz évet, de tíz napot sem, hiszen az emberek felébrednek reggel, és nincs hova menniük, nincs munkájuk, lígnek, lógnak. És visszautalok arra, amit lengyel kollégánk mondott néhány perccel ezelőtt. Valóban ez frusztráló az a helyzet, de nagy kihívást is jelent. A tekintetben, hogy hogyan lehet előrelépni, úgy, hogy konkrét lépéseket teszünk, és úgy, hogy megértsük, hogy a regionális és a helyi szinten a problémák milyen formát öltenek. Mert ahol probléma van, ott már közel a megoldás is. Csak meg kell találni a megoldást. És meg lehet, hogy a makroszintű megoldás a mikroszinten nem jelent megoldást. Nos, az ügynökség képes ilyen szintű válaszokat adni? Igen, közelebb lépünk a tagállamokhoz, például a gyakornoki programok áttekintésével. Két országgal működünk együtt, a CR-rel is. Jövő évben már négy országgal működünk együtt, és megvizsgáljuk, hogy hogyan lehet a gyakornoki programokat átalakítani, milyen normákkal, standardokkal lehet vonzóbbá tenni a gyakornok, gyakornoki munkát. Sokan bizony elveszítik a hitüket, a lendületüket, nem akarnak részt venni a szakképzésben, és hogyha nem vonzó a szakképzés, még nagyobb a probléma. A validáció, az értékelés folyamata pedig, ha nem jól működik, akkor ez csak súlyosbítja a problémát. Érdekes hír, és ezt sem akarom elhallgatni, ez, hogy 2016-ban az Európai Bizottsággal áttekintjük a formális és nem formális oktatás értékélésének európai rendszerét. Ez egy nagyon pozitív lépés, egy nagyon pozitív hír, de az a kérdés, hogy ez végig eh, eljut-e a rendszer legalsó szintjéig. Ön ugye Franciaországban jön. Nos, Franciaország egy jó példája annak, hogy a validáció hogyan működhet. Ez egy olyan modell, amelyet érdemes követni. Nem hagymázos jövőképez, hanem nagyon is a valóság. Tehát az európai eszközök, melyekről beszéltem, ezen eszközök alkalmazása a, a végeken, a tagállamokban nagyon fontos. Egyes tagállamok komolyan veszik ezt a feladatot, mások pedig bizony késlekednek, nem annyira készek megreformálni, módosítani a szakképzési rendszerüket, és ugyanez működik az oktatá, a felsőoktatásban is. Vannak olyan európai eszközök, amelyeket a felsőoktatás reformjában a tagállamok alkalmaznak, de az állatorvosok javít a tolmács a szakképzés területén egyáltalán nem használják a szakképzési intézmények nagyon fontos szerepet játszanak, és meg kell értenünk, hogy hogyan dolgoznak. Fél millió ilyen szakképző intézmény van Európában. Meg kell értenünk tehát, hogy milyen igényeik vannak, hogyan működnek, és csak itt tudjuk megakadályozni a lemorzsolódást és az embereket helyzetbe hozni. Köszönöm. Kaleha úr, és most Marino Pintónak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák, kedves vendégeink! Voltak éppen csak azért akartam szólásra jelentkezni, hogy elmondjam, hogy értem, nagyon is értem hogy az emberi munkát gyakran csak a versenyképesség, a gazdasági nyereség szempontjából vizsgálják, csak a nyereség-veszteség tényezőjeként értékelik. És voltak éppen már nem törődnek azzal a kérdéssel, hogy az ember szabadon fejlődjön, már pedig a polgárok Európája egy nagyon fontos Európa. Erről nem szabad megfeledkezni. Úgy gondolom, hogy az idáig elvégzett munka ki kell, hogy sugározzon. És tudni szeretném azt is, hogy önök, az ügynökségek, amelyeknek elnökei, vezetői itt vannak, milyen hozzájárulással rendelkezhetnek annak érdekében, hogy a munkát az emberi személy és a szociális lény kiteljesedésének eszközének lássuk. Hogyan kell tehát átalakítani munkafeltételeket úgy, hogy az egyenlőség eszméje érvényesüljön? Egy olyan egyenlőségre gondolok, amely a egyenlő esélyek, a nemek közötti egyenlő esélyek elvében is megjelenik. Hiszen egy olyan világban, ahol bizonyos munkákból szisztematikusan kizárják a nőket, látni kell, hogy sok mindent kell tennünk, és az egyik legfontosabb portugál bank például, sőt a legfontosabb portugál bank, egész egyszerűen ö, nem vesz fel olyan nőket, akiknél a terhességet gyanítja ez a politikájuk, hát ez elfogadhatatlan. És ilyen módon a nőnek bizony néha döntő, általában döntést kell hozni a között, hogy a karrierjét építe, vagy pedig építi, vagy pedig gyermeket szül. Hogyan engedhetjük meg, hogy ez a furcsa kettőség létrejöjjön, hogy a nőnek döntenie kelljen a között, hogy nő-e vagy munkavállaló. Ezt össze kell egyeztetni, ezt a két dolgot. Kérdezem tehát, hogy önök az ügynökségekben mi, milyen módon járulhatnak hozzához, hogy az európai társadalmak gondolkodása, kultúrája átalakuljon és megváltozzon a valóság. Köszönöm szépen, megadom a szót a két utolsó felszólalónak és utána megadom a szót a panelistáknak. López úr az első, Jan Andersen úr a második, vagy Sanders asszony? Nos, akkor három kérdés, de csak akkor, hogyha nagyon rövidre fogják. Először is López úr, tessék. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen a prezentációkat. Egy kérdést szeretnék megfogalmazni. Kálihez úr hozzászólásával kapcsolatban, hiszen ez a szakképzésről szólt, illetve a munkaerőpiaci hatásáról. Egy példával szeretnék élni. Spanyolországban óriási a munkanélküliség, tényleg botrányos a helyzet, de azt láttuk, hogy korábban az egyetemisták száma magasabb volt, mint arányaiban, mint Németországban. Azonban a szakképzés ugye nagyon nagy hatással van a munkaerőpiacra. Valahogy meg kell találni a hidat a szakképzés, az oktatás és a munkaerőpiac között. Aztán a munkahelyekkel kapcsolatos piac nem igazán ösztönzi a szakképzést, hiszen ahelyett, hogy a fenntarthatóságra, növekedésre, fejlesztésre összpontosítunk, azt látjuk, hogy nagy az iskolai lemorzsolódás a parti régiókban, partmenti régiókban, és ezzel megpróbáljuk fölvenni a harcot. Menendez úr hozzászólásával kapcsolatban kérdésem lenne, milyen változások vannak a munkaerőpiacon, De beszélünk a strukturális reformokról, meg kell nézni, hogy mi történik. A fizetéseket lehúzzák a belső változtatások miatt, illetve az egész munkaerőpiac sokkal sérülékenyebb lett. Ez a vita már, már régóta, mint egy három éve tart. Köszönöm. Következő kérdés. Szignánszkászonytól. Nagyon köszönöm. Našich eh, hostí, akimi konkrét... Röviden csak két kérdésem lenne. Milyen konkrét eh, eszközöket kívánnak felhasználni? Mit kívánnak tenni annak érdekében, hogy a formális mellett az informális eh, képzést is elismerjék? Vannak már bizonyos garanciák, mi a helyzet az ifjúsági garanciával. Az elemzéseik alapján is elég nehéz manapság előre jelezni, hogy milyen szakmákra lesz mondjuk 20 év múlva nagy szükség. Hogyha visszatekintünk, 20 évvel ezelőtt sem tudták az akkori kutatók, hogy ma napjainkban milyen szakmák iránt lesz a legnagyobb az igény. Hogyan tudják önök feloldani ezt a problémát? Honnan tudják előre jelezni, hogy milyen képzésre lenne szüksége 20 év múlva a gyerekeinknek? Jon Andersson úr, aki most nem képviselő már, de egyszer ennek a szakbizottságnak az elnöke volt. Back and I I see some faces I, I recognize. Sok az ismerős arc a teremben, viszont sok, sok új képviselő is van itt a teremben, akit egyáltalán nem ismerek. Nem szeretném elvenni a kenyerüket, és kérdéseket megfogalmazni, azonban egy-két gondolatot szeretnék megosztani a vita kapcsán. Azt hiszem, hogy a parlament rendkívül fontos szerepet tölt be, hiszen a parlament döntéshozó, és néha jogalkotó is. Ahhoz, hogy döntéshozó legyen az ember, ahhoz nagy tudással kell rendelkezni, fel döntéseket kell hoznia. Itt van négy ügynökség, hihetetlen szaktudással, szakértelemmel, amelyet önök fölhasználhatnak, kiaknázhatnak a döntéshozatal előtt. Korábban is találkoztam már mind a négy ügynökséggel, most pedig egynek egyel vagyok szorosabb kapcsolatban. Mindegyik ügynökség kapcsolódik a munkahely, a munkaerőpiachoz, illetve a foglalkoztatás ügyéhez, és önök is nagyon jól tudják, hogy a kihívások Európában bizony a foglalkoztatással kapcsolatosak a magas munkanélküliséggel. Ezért úgy gondolom, hogy az egyik, nem az egyetlen, de az egyik kulcs az oktatás az alapoktatás, a középiskolai oktatás, illetve az élethosszig tartó tanulás. A saját országom példáján, Svédországból jövök, a saját országom, illetve a legtöbb ország példáján azt látom, hogy ha megnézzük a fiatalokat, akkor nagyon nagy mértékű a munkanélküliség, azonban ha az oktatással rendelkező, tehát a képzett fiatalokat összevetjük a nem képzettekkel, akkor óriási a különbség. Nem mondhatjuk azt, hogy az oktatás minden szinten jó, de a legtöbb azért mégiscsak jó. Tehát nagyobb mértékű ö, oktatásra van szükség, és jobb minőségűre. Nagy problémát jelent az, hogy vannak olyanok a fiatalok között sokan, akik egyáltalán nem rendelkeznek semmilyen képzéssel, képesítéssel. Ezen kívül az oktatás, a képzés kapcsolódik az egészség és biztonsághoz, a biztonság kérdéséhez a munkahelyen, hiszen, és ez pedig kapcsolódik a munkahely, munkaerőpiachoz, a Európa nem lehet versenyképes, ha rossz az oktatási rendszere, vagy rosszak a munkaerőpiaci körülmények, vagy rosszak a fizetések, a bérek. A legjobb oktatási rendszerrel kell rendelkeznünk, magas fizetéseket kell biztosítanunk, és jó egészségügyi és biztonsági intézkedéseket kell foganatosítanunk a munkahelyeken, hiszen ezek a tényezők együttesen tudják megoldani a problémát. A megfelelő oktatással, képzéssel rendelkező embereknek lesznek követeléseik egészségi téren, biztonsági téren. Tehát ezek a tényezők mind-mind összekapcsolhatók, összekapcsolódnak, és ezt nagyon fontosnak tartom. Ezért Véleményem szerint mindenképpen az ügynökségekhez kell fordulni, mielőtt döntéseket hoznak a képviselők. Vegyék fel a kapcsolatot ezekkel az ügynökségekkel, ne csak egyszer vagy kétszer hallgassuk meg őket akkor, amikor eljönnek hozzánk, hanem látogassunk el az ügynökségekhez, és ezen látogatások során fölismerhetjük, hogy milyen feladatokat végeznek, hiszen mindannyian szakértői saját szakterületüknek. Ami pedig engem illet, Én vagyok az egyike azon három független szakértőnek az ETF keretében, akiket a parlament jelölt ki. Azt hiszem, hogy ki kellene használniuk ezt a lehetőséget, tehát velem, illetve két másik kollégámmal együtt kellene működniük, megadom a telefonszámomat, az e-mail címet, mert és néha előfordulhat, hogy én is önökhöz fordulok, hiszen néha nem tudjuk, hogy mi történik a költségvetés területén, milyen tervek vannak az ügynökségekkel kapcsolatban. Tehát nagyon jó az, hogyha párbeszédet folytatunk. Három szakértőt neveztek meg. Hát nagyon fontosnak tartom azt, hogy kapcsolatban álljunk egymással, hiszen az ETF keretében ott van a bizottság, ott vannak a tagállamok, de van három független szakértő is, akiket önök neveztek ki. Ezt pedig ki kell aknázni arra, hogy párbeszédben álljunk egymással. És az utolsó kérdés, amely kapcsolódik az EDF-hez, a migráció. Hiszen az Európai Unión belül van migráció, de van az unión kívülről beáramló mozgás is, és a jövőben ez nagyobb mértékű lesz azok, akik úgy gondolják, hogy egyszerűen lezárhatjuk a határokat, semmit nem tudnak a jövőről. Hiszen a világ nyitott, és ez nem csak problémát jelent, vannak ezzel kapcsolatban problémák, de vannak kihívások, azonban vannak lehetőségek is, amelyek a migrációban rejlenek. És így kapcsolódnék kollégámhoz, aki arról beszélt, hogy hogyan lehet jobban elismerni az Európai Unión kívülről érkezők kompetenciáit. Van egy demográfiai tendencia, amelyet figyelembe kell vennünk, a jóléti rendszerünkhöz több emberre van szükség, tehát igenis hasznát vehetjük azoknak, akik kívülről érkeznek az Európai Unióba, és ezeket bekapcsolhatjuk az oktatási rendszerünkbe, kiaknázhatjuk a tudásukat, és módosíthatjuk a saját rendszerünket. Tehát azt kérem mindenkitől, hogy, hogy használják ki ezt a lehetőséget, és még egy fél mondat, nagyon, nagyon ö, nagy örömmel dolgoztam itt a parlamentben, az életem egyik legjobb időszaka volt, örömmel vagyok ismét itt, de örömmel végzem független szakértői munkámat is, köszönöm. Köszönöm Jan Andersonnak. Most itt kezdjük a válaszokat. Mindenki három percet kap, hogy időben be tudjuk fejezni a vitát. És ha valamelyik kollega esetleg kihagyott valamit, akkor egészítsék ki, kérem. Először is Benedez Valdez úr. A portugál képviselőtől kaptam nagyon érdekes kérdést. Ön a munka ért jelentésére kérdezett rá, és hogy ez hogyan tükröződik a mi tevékenységünkben. Például végzünk kutatást, ezek közül az egyik a Win-Win Arrangement nevet viseli, tehát hogy mindenki nyer, konstrukció a vállalatnál, mikor a munkavállaló és a munkaadó is nyer rajta, és itt nem költségről van szó elsősorban, hanem a munkavállaló részvételéről, a participációról. Megkönnyítjük azt, hogy tudják használni a készségeiket, képességeiket. E, ennek nincs költség vonzata. Sokan, akik ebben részt vesznek, jobban tudják használni a tudásukat. Mennyire fontos a fiatalok részvételének növelése a munkaerőpiacon? Hát azt hiszem, hogy erről már eleget mondtam. López úr, spanyol képviselő, spanyolul fogok neki válaszolni több kérdést is feltett. Beszélt arról, hogy egy hidat kell verni a, az oktatás és a munkaerőpiac között. Ez egy nagyon fontos kérdés. A diákok 65%-a, akik gyakorlati szakképzésben is részt vesznek, stabil munkahelyet találnak tanulmányaik befejezése után. Tehát biztos, hogy fontos az, hogy összekapcsoljuk az elméleti és a gyakorlati képzést a szakképzés területén. Beszélt a tarifa vagy a kollektív tárgyalásokról is. Mindenképpen fontos, hogy teremtsünk munkát, munkahelyeket, de ennek először a feltételeit kell megteremteni. És hogyha megvannak a feltételek, akkor oda kell figyelni arra, hogy jó minőségűek legyenek a létrejött munkahelyek. Ugyanis a jelenlegi körülmények oda kell, hogy vezessenek minket, hogy fenntarthatók maradnak a munkahelyek, hogy az emberek nem szorulnak ki idő előtt a munkaerőpiacról, a foglalkoztatásból. Egyrészt tehát világosak a célok, munkanélküliség csökkentése, stb. Másrészt pedig ott vannak a demográfiai változásokkal kapcsolatos kihívások, és ehhez még hozzá kell tenni, hogy mi a helyzet a globális versenyel ezzel összefüggésben a munkakörülményekkel. Az európai munkakörülményekről ha közé tettünk egy tanulmányt, 30 országban vizsgálottunk, az ILO-val együtt működtünk, vizsgáltuk az USA beli helyzetet, a kínai helyzeteket is, és azt próbáltuk megalapítani, hogy ha a versenyt vizsgáljuk, akkor persze a körülmények ebben milyen fontos szerepet játszanak. Köszönöm most Kaleja úr, Kaleja úr. Köszönöm. Hát három percben nem tudok felkínálni megoldásokat, de csatlakozom ahhoz, amit a kollega mondott az előbb. A bizottság egyik nagy eredménye az elmúlt tíz évben minden bizonyal az volt, hogy a felső oktatásban nagyon megnőtt a részvevők aránya, Dél-Európában, Olaszországban, Görögországban, Spanyolországban. Persze függetlenül a költségektől a, a szülők általában azt szeretik, hogyha a gyerekük tovább tanul a felsőoktatásban, hogy orvos lesz, vagy archeológus, régész, és akkor egy otthon ez remek, de másnap nem talál munkát. Engedni kell, hogy jobban beágyazódjon a munkaerőpiac az oktatásba. Mi ezt próbáljuk megtenni minél korábban megpróbáljuk bevinni a munká világát az oktatásba, már a, akár az általános iskolát is a munkaerőpiac felé tett első lépésnek lehet tekinteni. És a tapasztalat, a bizonyíték azt mutatja, hogy olyan emberekre van szükség, akik már 16-18 éves koron, korukon el tudják kezdeni az életen át tartó tanulás folyamatát. Függetlenül tehát attól, hogy milyen munkát fognak végezni, hogy taxisofőr lesz, vagy professzor, alap készségekkel kell rendelkezni, amelyek lehetővé teszik, hogy az informatikát, a technikát alkalmazzák, hiszen már ma is így van, és a jövőben egyre inkább technológiai ismeretekre lesz szükség, és így tudjuk majd versenyképesé tenni a munkaerőt. Persze a prognózisok azt is mutatják, hogy a következő 20 vagy 10 évben több ilyen közepes szintű képesítésre van szükség, ezek nem feltétlenül diplomák. De hogyan tudjuk meggyőzni, meggyőzni a gyerekeket arról, hogy 10-15 év múlva a gyerekeknek, gyereküknek nem okvetlen felsőfokú diplomára lesz szükségük. Ez nagy kihívás. De hogyha sikerülni fog, és örök közül is néhányan említették, hogy az informális tudást, ismereteket is el kell ismerni. 2012-ben erről már közzétettünk egy ajánlást, tudtuk, hogy mire, mire van szükség, hogy a munkaadókat, a munkavállalók képviselőit is be kell vonni ebbe a képletbe, és olyanokat, akik már a piacon vannak, de nem foglalkoztatatók a megfelelő képzés révén, őket persze át kell képezni. Azt hiszem sajnos letelt a három percem. Szerzecsek asszony! Nagyon sok minden elhangzott, ezért rövid leszek. Szeretnék visszatérni arra a projektre, amelyet az Európai Parlament számára végzünk. A munkavédelemmel kapcsolatos ez, de erről többről is szól, a foglalkoztathatóságról is. Ez kulcsontosságú szerepet játszik, hiszen azt akarjuk, hogy minél tovább és egészségesen dolgozzanak az emberek. És hogyan erről szó volt, különösen a fiatalokra kell odafigyelnünk. A fiataloknak is meg kell tanulni, hogy mit jelent a kockázat, hogy hogyan tudnak vigyázni a saját biztonságukra és egészségükre, és ezt az képzést minél előbb el kell kezdeni. Az egyik kommunikációs eszközünk, promóciós eszközünk egy tanárok számára kidolgozott eszközkészlet, melyeknek a segítségével a gyerekek meg tudják tanulni, hogy hogyan tudnak vigyázni az egészségükre. Ami az életen át tartó tanulást illeti. Említettem, hogy a projektben külső vállalkozókkal is dolgoztunk. Kulcsfontosságú szerepet játszik az életen át tartó tanulást. Ezért minden tagállamból jó példákat vettünk át, és kiderült, hogy azok a vállalatok, amelyek nagyon jól működő országokban tevékenykednek, nem hagyják abba a képzést 58 éves korban, hanem tovább képzik az idősebb munkavállalókat is. Jó példa az autóipar Németországban. Itt sokszor akár 70 éves korig is dolgozhatnak az emberek, és még mindig kapnak rendszeres képzést, ami természetesen elősegíti azt, hogy foglalkoztathatók maradnak és dolgozhatnak. Amikor a munkahelyi egészséges biztonsággal foglalkozunk, akkor persze gondolni kell az új kockázatokra is, pszichai, szociális kockázatokra, az pszichés zavarok nagyon gyakran előfordulnak, munkával összefüggő betegségek között ezen betegségek listáján egészen felül tanyáznak, tehát tényleg ez, erre oda kell figyelni és a maszkulusklitis megakadályozására mindent meg kell tennünk. A mikro és a kis vállalkozások esetében azzal is foglalkozunk, azt is vizsgáljuk eh, tagállam és ágazati szinten is, hogy az ilyen mikro és kis vállalkozások hogyan eh, kaphatnának segítséget a mindennapi munkájukban, ahogyan eh, a mindennapok során kezelik a munkavédelmi kérdéseket. Több információra lenne szükségük, de nekik is jelezni kell, hogy hol mire van nekik szükségük 2015 végén és 2016 elején végezzük majd el ezt a kutató munkát. Köszönöm, Szörben asszony. Köszönöm. Arra szeretnék építeni, ami már eddig elhangzott. Köszönöm a szakbizottság azon tagjainak, akik már az előző parlamenti ciklusban is hozzájárultak ahhoz, hogy a partnerországokban, ahol az ETF tevékeny, az intézményi kapcsolatokat tudtuk erősíteni. Szeretnénk, ha együtt mennénk tovább ezen az úton. A partnerországok ugye megpróbálják kiépíteni a demokráciát, és szükségük van parlamentekre, persze ők döntik el, hogy hogyan nevezik el ezeket az intézményeket. De például az arab országokban meglepett láttuk azt, hogy foglalkoztatással nem foglalkozott semmilyen szakbizottság a, a parlamentjükben a parlamenti delegációk tagja ezen országban járva, ne feledkezzenek meg arról, hogy ha segítséget adunk ezeknek az országnak, akkor ezzel hozzájárultunk ahhoz, hogy az agendájukra fölvegyék a skill developmentet, azaz, hogy hogyan lehet a készségeket a, úgy fejleszteni, hogy ezzel növeljék a foglalkoztatási esélyeket. Nagyon köszönöm hogy néhány órát itt együtt töltöttek velünk. Azt hiszem, hogy nagyon jó benyomást tettek a képviselőkben. Gondolom nem én egyedül gondolom ezt így. Kapcsolatban maradunk önökkel. Ez mindig is így volt és talán most, amikor az új szakbizottság, az új tagok is megismerték önöket, még intenzívebbé válnak majd a kapcsolataink. És természetesen megpróbálunk is ellátogatni mindegyik ügynökséghez, előbb-utóbb erre sor kerül majd önöknél is. Még egyszer nagyon köszönöm, hogy itt voltak, köszönöm, amit elmondtak. Item of the agenda, it's uh, item 16. Következő napirendi pont, 16. napirendi pont az orosz embargó. Már ha nem tévedek, mondja az elnök. And, um, on the 24th of September, uh, the court... Szeptember 24-én a szakbizottság koordinátorai úgy döntöttek, hogy um, Az orosz embargó kihat a foglalkoztatás helyzetére a tagállamokban. Illetve ez nem is egy kérdés, ebben nem kellett dönteni, ez egy tény, azonban abban döntöttek a koordinátorok, hogy ezt a kérdést a szakbizottság napirendjére tűzik, napirendjére tűzték, napirendjén van, és ezzel foglalkozunk most. Ezért megadom először az Európai Bizottság képviselőinek a szót. Yes, Now I see. Uh, please. Uh... Detlef Eckert kap tehát szót, az Európai Bizottság nevében öné a szó. Thank you and uh, good afternoon. Köszönöm szépen, jó napot kívánok. Sajnos olyasmiről beszélünk, amely kevésbé, am, ami kevésbé kellemes téma, mint a következő generációk szakképzettségének növelésének kérdése. Az EU agrártermékeinek orosz behozateli tilalmáról beszélünk, is arról, hogy kihat -e ez, illet a foglalkoztatásra is, hogy az európai globalizációs mobilizációs alapeszközeit eh, le lehet-e hívni, annak érdekében, hogy a megyőgazdaság és élelmiszeripari ágazat vállán nyugvó terheket csökkenteni lehessen. Az orosz importok jelentős kihatással vannak a piacokra, Oroszország az EU agri-food exportjának kb. 10%-át e, veszi át, és e, ilyen módon az EU agri-food ágazatának egy komoly részét érinti ez. Ezen termékekre alternatív célokat keresnek a termelők, Például a sertés exportot Japán vagy a Fülöp-szigetek irányába irányítottuk át, irányították át, de sok területen még mindig jelentős az orosz import kiesésének kihatása. A zöldség gyümölcságazatot sújtja ez nagyon. Ezen termékek mintegy 30%-a megy az EU-ból Oroszországba. A kérdés, amelyet fel szeretnék vetni, tehát az, hogy az EGF, az Európai Globalizációs Alap eszközeit le lehet -e hívni. Ezt eredetileg 2010-ben, 6-ban hozták létre, hogy a globalizáció foglalkoztatásra gyakorolt negatív hatásait csökkentsék. A későbbiekben a hatáskört kibővítették a gazdasági és pénzügyi válság hatásainak csökkentésére, ez meg is jelenik az EGF rendeletben, a kettes cikk A és B cikkében, amely a krízis és a globalizáció kritériumait specifikálja vagy írja körül. Pontosítani szeretném, hogy az EGF nem a jövedelem kiesés kompenzálását szolgáló eszköz, hanem sokkal inkább az a célja, hogy olyan területeken, ahol jelentős mennyiségű munkavállalót bocsátottak el, orvosoljam az elbocsátás következtéből létrejött helyzetet. Még egyszer mondom, tehát nem a jövedelem kiesést kompenzálja ez az eszköz. Ha megvizsgáljuk ezt a két kritériumot, a globalizációt és a krízist, a következőt látjuk. A krízis egyértelműen nem alkalmazható itt, hiszen a krízis kategóriája a gazdasági és pénzügyi válság körülírását szolgálja, amely 2007-2008 óta sújtja a világot, de hát az európai, az orosz import kiesése nem esik ide. Ezért azt vizsgáljuk meg, hogy a kettes cikk azon pontjának um, kritérium alkalmazható-e, amely a a globalizációról szól, és a kereskedelmi uh, helyzet változásáról beszél. Nos, a bizottság jogi szolgálatával szorosan egyeztetve megvizsgáltuk ezt a kérdést, és világossá vált számunkra így, hogy a jogalkotó szándéka globalizációra koncentrált, a piaci részarány elvesztem, a globalizációból kell, hogy eredjen. Ez volt a jogalkotó szándéka a jogi szolgálat értelmezése szerint, már pedig a jogi import tilalom nem nevezhető globalizációs hatásnak, hiszen ez egy unilaterális döntés, semmiképpen sem globalizációs döntés, melyel az EU termékeinek importját betiltották. Azaz a globalizációs kritérium nem érvényesül következtetésünk tehát az, hogy az EGF-et nem lehet eszközként használni arra, hogy az orosz mezőgazdasági termékekre kiszabott importtilalom hatásait, foglalkoztatási hatásait a mezőgazdasági és élelmiszeripari ágazatban csökkentsük. Ezen felül persze egy csomó kritériumnak meg kellene még felelni, nem csak jövedelem kiesésnek, hanem a piaci részarány csökkenésének 500, legalább 500 hely munkahely elvesztének egy régióban, de ezeket a kritériumokat nem is vizsgáljuk, hiszen az EGF már a fentebbi kritériumok alapján sem alkalmazható ezen a területen. Az EU és az Európai Bizottság speciális intézkedéseket alkalmaz, a, főleg a mezőgazdasági politikák területén, de az európai szociális alapeszközei is lehívhatóak. intervenciós szándékkal. Ezt az elemzést hajtottuk végre, és erre a következtetésre jutottunk. Egyeb iránt az elemzést az parlament megkeresésére és kérésére folytattuk le. Köszönöm. Köszönjük szépen! <clears throat> Linkivics úte asszony. Öné a szó, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Meg szeretném köszönni a bizottság képviselőjének ezt a világos és érthető magyarázatot. Arra szeretném felhívni figyelmüket, arra a tényre, hogy a balti államokat sújtotta talán a legjobban az orosz embargó. Litvánia, Lettország és Észtország az első vonalban lévő áldozatok, az mezőgazdaság és az élelmiszeripar hagyományos felvevője az orosz piac. Közvetlen szomszédunk Oroszország, amelyel mi tagadás történelmi kapcsolataink is vannak. A mezőgazdaságunk és az élelmiszeriparunk tehát nagyon súlyosan szenved ettől az embargótól. Rengeteg munkahely veszett el, főleg a vidéki térségekben. Nem lehet egyik napról a másikra alternatív foglalkoztatást találni a munkavállalóknak. És így egy egész dominó elv veszi kezdetét, az emberek elveszítik a munkahelyüket, kiszorulnak a társadalom peremére, vagy, hogy egy még rosszabb szenáriót mondjak, elhagyják Litvániát, akár az egész Európai Uniót, ahol a lakosság előregedik. Tehát ez nagy veszteség volna, ha fiatal, munkaképes munkavállalók elhagynák az Európai Uniót, jelentős problémával állunk tehát szemben. Azt reméltem, hogy az EGF-et használhatjuk, az eszközeit lehívhatjuk e öm, probléma megoldására. Úgy gondolom, hogy a bizottság válasza meglehetősen formális. Olyan ez, mintha nem látnánk az élő embereket, mintha nem értenénk, milyen probléma szorongatja őket. Értem én persze a jogi előírásokat, a paragrafusokat az EGF rendeletben, Egyébként az előző ciklusban már vitáztunk arról, hogy krízis helyzetben használjuk az alapot vagy sem. És értem én az ön magyarázatát, de ez nem jelentheti azt, hogy ne találhatnánk megoldást. Milyen más alapokat, forrásokat lehet lehívni a helyzet orvoslására, kérdezem én. Ez a kérdés, melyet nem csak nekem, hanem mindenkinek fel kell tennie. Való igaz, az orosz embargó nem egy, egy globalizációs jelenség, de egy politikai válság kellős közepén vagyunk. Ez az a helyzet, amelyel szembe kell néznünk. Ne feledkezzünk meg arról, ami a dolog tétje, ami a dolog lényege. A szomszédunk, a szomszéd viselkedése előrejelezhetetlen és eh, bizonytalanságot szül. Kérem tehát a bizottságot, hogy ne csak formálisan válaszoljon, értem én, az EGF-et nem lehet lehívni, de más források csak rendelkezésre állnak a gazdálkodók megsegítésére. A lehető leggyorsabban kell lehívni ezeket a pénzeszközöket, hiszen az emberek nagyon nehéz helyzetben vannak, már-már azt kell, hogy mondjam, hogy tragikus a helyzetük, és megoldást kell keresnünk. Köszönöm szépen, Kukan Kukán képviselő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Csupán annyit akarnék mondani, hogy az Oroszország elleni szankciók ügyem a sok szakpolitikai opció egyike volt, amelyet az ukrán helyzetre, az ukrán krízisre adtunk. Sajnos Oroszország még nem adott megfelelő választ erre a helyzetre, de ugyanakkor az választ adott olyan mértékben, hogy az EU agrártermékeit szankció alá helyezte. A modern külpolitikában a szankciók nem a legvonzóbb és nem legmodernebb eszközök. Az EU egy olyan gazdasági eszköz, amely általában soft powerekkel rendelkezik, és ilyen módon az ilyen helyzetekben korlátozott lehetőségekkel rendelkezik. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy nem szabad, hogy a gazdasági érdekeink felülírják az érdekeinket, illetve a politikai érdekeinket. Kérném a bizottságot, hogy számoljon be a WTO keretében zajló Oroszország elleni eljárásokról, illetve Kérdezem a bizottságot, hogy felmérje, tervezie, hogy az egész EU gazdasága, illetve a konkrét országok számára nézve milyen kihatással van az embargó, és kérdezem a bizottságot, hogy mely ágazatok vannak leginkább veszélyben hosszú távon, lennének leginkább veszélyben hosszú távon, hogyha a jelenlegi válság, e, illetve a szankciók fennmaradnának. Köszönöm, Gutierrez Pietro úr! Sí, gracias, presidenta. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egy olyan vitát folytatunk itt most, amelyben az a kérdés, hogy ki kompenzálja a gazdálkodókat az orosz import tilalom miatt kieső jövedelem jövedelmét kikompenzálja. Úgy gondolom, hogy a Európai Unió külpolitikájának elveit nem szabad feladni. Örülök, hogy a bizottság képviselője itt van, eljött a foglalkoztatási szakbizottságban, hiszen egyetértek azzal, hogy az EGF-ből nem lehet ezen kompenzációt kifizetni. Az előző ciklusban sokan itt a szakbizottságban azt mondták, hogy léteznek tartalékok. Létezik egy tartalék alap. Az a gazdasági krízis elleni harc sok területen megjelenik, és ezen területeken, például a kap területén van forrás, amelyet fel lehet használni. Ezt szeretném hangsúlyozni tehát, hogy nagyon fontos, hogy a termelők kompenzációt kapjanak, hiszen gyakran ezek kis vállalatok, kis cégek, akikre nagyon súlyos hatást mér az orosz eladások elveszte. Ugyanakkor azt is el kell mondani, hogy akár a kap, akár az EGF forrásai nem elegendőek arra, hogy az Európai Unió előtt tornyosodó globális kihívásokból eredő ö, problémákra választ adjanak. Nem áll rendelkezésünk, nincs elég import, és éppen ezért nem tudunk választ adni ezekre a nagy kihívásokra. Úgy gondolom tehát, hogy elengedhetetlen, hogy azonnal lehívhatóvá tegyék a támogatásokat bármilyen alapból is, hiszen ezen kis és közepes vállalkozások léte került veszélyben. És biztosítani kell, hogy valamilyen költségvetési kompenzációt kapjanak. Köszönöm. Thank you, Madam Ribeiro. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is tájékoztatni szeretném a kollégákat, hogy én magam az Agri szakbizottságnak is tagja vagyok, ahol többször is napirendre került ez a vita. Felszeretném hívni a figyelmüket, hogy amikor az orosz embargó problémáról beszélünk, akkor közvetlen kihatásokról beszélünk, amelyek a balti államokat érintik, de nem csak a balti államokat, hanem egész Európát. Portugáliában például jelentős és közvetlen kárt szenvedtek a termelők, és persze vannak közvetett, van közvetett kihatása is ennek az embargónak, hiszen jelentősen csökkent a tej ára. A tej nagy termelői ára literenként két centtel csökkent. Ez egy nagyon drámai csökkenés. Csolos biztos pedig öm, intézkedéseket indított útjukra, amelyek eh, hatásokat kompenzálják. Ezeket üdvözöljük, üdvözöljük, de semmiről nem szabad lemondani, semmilyen lehetőségről nem szabad lemondani, ami kompenzálná az embargó kihatásait. Nem szabad, hogy az embargóra adott, embargóra adott embargó ördögi körébe keveredjünk. Nagyon fontos ez a kérdés, és úgy gondolom, hogy a cél az le kellene, hogy legyen, hogy az európai termelők kárát helyettesítsük, és megvitassuk, hogy milyen kihatással van az embargó a foglalkoztatás kérdésére, és a munkanélküliség helyzetére. Csak így tudunk egy átfogó képet kapni, és csak így találhat a mi szakbizottságunk is olyan eszközöket, amelyekkel hatékonyan felléphetünk a munkanélküliség ellen. Márpedig a végrehajtó bizottság terveiben nem láttam semmilyen erre vonatkozó javaslatot. Remélem, hogy először is tanulmányok készülnek e kérdés megvizsgálására. A mezőgazdaság az európai gazdaság egyik tartó pillére, és éppen ezért nem szabad megfeledkezni arról, nem szabad megfeledkezni a mezőgazdaságról. Nem csak az iparra szabad koncentrálni, hanem igenis a mezőgazdaságra. És ezt persze elmondom a mezőgazdasági szakbizottságban is. Nem is egyszer. A fontos, hogy más pénzügyi formákat és alapokat is találjunk, amelyel az európai, amelyel az orosz embargó hatásait kiküszöbölhetjük. De remélem, hogy az Európai Bizottság, amikor a 2015-ös költségvetést elemzi, úgy dönt majd, hogy a veszélybe került ágazatokat támogatja, hiszen ha nem támogatják, jelentősen nő majd a munkanélküliség, és akár visszafordíthatatlan hatása lesz ennek. A mezőgazdasági termelőket most olyan tartalék alapból kompenzáljuk, amelyeket már szélre tettek félre. Hogyha tehát az orosz embargóból erednek a problémák, akkor először a mezőgazdasági problémákra kell koncentrálni, és egy olyan költségvetést kell kialakítani, amely erre a sok színű problémára választan. Mr. Guga. Thank you very much. Uh... Köszönöm szépen. Litvániából érkeztem, és az exportunk 20%-a ugye orosz Oroszországba irányul, tehát nagyon súlyosan érint bennünket az embargó, ugyanígy a közlekedési ágazatunkat is nagyon érinti, talán még inkább, mint a mezőgazdasági export. Lenne egy javaslatom a bizottság számára. Az első, hogy az Európai Globalizációs Kigazítási Alapot átnevezzük Európai Globalizációs és Embargó Alap, alappá. Tehát egy szóval ezt helyettesítsük, helyettesítsük, és ezzel meg is oldottuk a problémát. Ez nagyon egyszerű megoldás lenne, nem kell itt túl komplikálni a dolgokat. Cseh kollégámnak köszönettel tartozom, hiszen az ő, ő javaslata volt, komoly javaslat, tehát egy szóval egészítsük ki az alapnevét, és meg is oldottuk a problémát. Köszönöm. Köszönöm. Hát nem tudom hogy ennyire egyszerű-e ez a kérdés. Lehet, hogy pénzforrásokkal is fel kéne tölteni az alapot, nem csak a nevét kellene megváltoztatni. Nos, nem tudom, hogy mindezekre a kérdésekre választ tud-e adni a bizottság. Sajnos azt hiszem, hogy minden kérdésre nem tudok választ adni, de egy dolog azonban biztos, hogy mindezeket az aggályokat figyelembe vesszük, és tolmácsolom a saját intézményem felé. Már beszéltünk ezekről a kérdésekről, de azt hiszem, hogy így megfelelően kialakul a kép, és látjuk, hogy hol vannak a hangsúlyok. Nagyon, nagyon is hasznos volt ez a visszacsatolás. Ami az EGF nevét illeti, ugye ön is tudja, hogy ez nem oldja meg a problémát, hiszen ez egy jogi eszköz, egy rendelet, amelyet alapvetően meg kellene változtatni ehhez, illetve ugye azt is tudja, hogy ennek a költségvetése nincs benne a rendes európai költségvetésben, hanem a tartalékhoz tartozik. Tehát egy szóval a név kiegészítése nem fog megoldást hozni ami pedig a VTO-ra vonatkozó kérdést illeti, illetve a globális hatáskérdés, és sajnos nem áll rendelkezésemre jelenleg az információ ahhoz, hogy válaszoljak a kérdésre, de ezt is mindenképpen továbbadom. A mezőgazdasági főigazgatóságon dolgozó kollégák természetesen szorosan együttműködnek az országok mezőgazdasági ágazataival, illetve az EU-s mezőgazdasági kérdésekkel foglalkoznak, és ha megengedik, akkor esetleg a mezőgazdasági főigazgatóságról érkező kollégám talán egy percben összefoglalhatja azt, hogy mi is történik az ő oldalokon, hiszen ők működnek együtt a mezőgazdasági közösséget, tehát talán akkor át is adnám neki a szót. Yes, uh, thank you. Um... Igen, köszönöm szépen. Hát egy-két szót szólnék pusztán. Valóban azt hiszem, hogy a mezőgazdasági területen dolgozó kollégák informáltabbak, és jobban tudják, hogy mi, mik a jelenlegi kérdések a DJ Agriban, már ami az orosz embargó hatását illeti az Európai Uniós termelőkre. Nem szeretném részletezni, hogy milyen lépéseket foganatosítottunk eddig, milyen intézkedéseket hoztunk. Először is megpróbáljuk a piaci egyenlőtlenségeket kiigazítani, bizonyos esetekben már látunk pozitív fejleményeket. Másodszorban nagyon sok olyan intézkedés van, amelyet a DJ Trade-del, tehát a kereskedelmi főigazgatósággal közösen hozunk, megpróbáljuk a növény és állati egészségügyi határokat, akadályokat elhárítani. Ezen a területen azt hiszem a kollégák további információval szolgálhatnak. Talán még egy dologgal egészíteném ki mindezt, ahogyan önök is tudják, az előző testületben Csolos biztos úr foglalkozott a bevétel kiesés kompenzációjának kérdésével, tehát hogy kompenzációt adjanak a termelőknek. E, ami ezt a kérdést illeti, most vizsgáljuk, hogy ez pontosan mit is jelentene. Természetesen ez egy bonyolult és összetett elemzést követel, illetve eszmecserét, hiszen nagyon sok tagállam, e, illetve nagyon sok ágazat érintett. Azt is tudjuk ugye, hogy a források bizony korlátozottak. A válság tartalékból használnánk föl a forrásokat, ez pedig a közvetlen kifizetésekből finanszírozzák, tehát egy elég nehéz kérdésről van szó, de továbbra is tárgyalásokat folytatunk majd ebben a témában a tagállamokkal, a parlament képviselőivel, illetve az Agri főigazgatóság részvevőivel. Elnök, köszönöm szépen! Ez nagyon jó, mert nem hiszem, hogy a szakbizottságunknak kielégítő lenne a mai eszmecsere. Azt hiszem vissza kell majd térnünk erre a kérdésre, illetve szerintem más szakbizottság is napirendre tűzi majd ezt a problémát. Várjuk tehát a jövőbeli eszmecserét, illetve az adatokat, a tényeket, amelyekkel dolgozhatunk, és természetesen amennyiben lehetőség van arra, hogy változtassunk a rendszeren, az nagyon jó lenne. Azt tudjuk, hogy nincs több pénz, viszont az lehet, hogy esetleg olyan megoldásokat találunk, amelyek mégis lehetővé teszik azt, hogy valamit felajánlhassunk azoknak, akiket vesztességért. Tehát vissza fogunk térni erre a kérdésre, de nagyon, nagyon örülünk annak, hogy önök is egyértelműen látják, hogy ez egy nagyon fontos kérdés számunkra, azt hiszem a Kereskedelmi, illetve a Mezőgazdasági Bizottság is foglalkozik ezek kérdése, de emellett a mi szakbizottságunk is. Köszönöm az együttműködésüket. That means, eh, if I've understood you right, that we Hogyha jól értettem, akkor ezzel tovább is léphetünk az utolsó napi rendi pontra. Ez is egy tanulmány, amelyet mi kértünk. A bérkülönbségekkel kapcsolatos ez, tehát a bérkülönbségeket vizsgálja az Európai Unióban. A tanulmány szerzői kapnak most röviden szót. Christian Drega úr, Enrique López Pácu, Raúl Ramos úr, Vicente Drahéla úr és Giorgio Sorinaki. Mm, I'll give <clears throat> the floor to... Uh, és akkor meg is adom a szót elsőként Raúl Ramos úrnak, hogy bemutassa ezt a tanulmányt rövidített formában. Okay, thank you very much. Good afternoon. It is a pleasure to be here and share with you the, the results of our study and, and get your feedback. I know that Köszönöm szépen a szót. Tudom, hogy hosszú, nehéz nap volt ez valamennyiük számára, ezért csak rövid áttekintést szeretnék adni a tanulmányról. Tudom, hogy önök ezt megkapták írásban, és megjegyzéseket is fűztek hozzá. Vissza fogunk térni majd a kérdéseikre. Törvényen, miről is szólt ez az elemzésünk? Ahogyan tudják, már a 80-as évek közepe óta, és különösen néhány országban sok aggály, probléma merült fel a tekintetben, hogy a fiskális konszolidációs programok mennyiben voltak hasznosak. Azzal foglalkoztunk a tanulmányban, hogy mi történt a nagy recesszió után, és a válság milyen hatása volt a bérekre. Hogyha megnézzük a jövedelmek minőségére vonatkozó számokat, az Eurostat publikál adatokat arról, hogy általában milyen intézkedéseket alkalmaznak. Van egy koeficiens, nulla együttató azt jelzi, hogy a disztribúció azonos az egyének között, az egyes pedig maximális koncentrációt jelenti. Látjuk itt a 2007 és 2011 között hogyan változott ez a koeficiens az EU országokban és hogyan alakult a jövedelmek eh, egyenlőtlensége. A bérek szóródását különböző indikátorokkal mérjük. A tanulmányban először is adatokat gyűjtöttünk hivatalos forrásokból, különböző EU-s tagállamokból, Meghatároztuk, hogy milyen trendek mutatkoztak a jövedelmek közötti különbségek tekintetében, és néztük, hogy milyen tényezők hatására történt ez így. A bérek közötti különbségek nem növekedtek jelentős mértékben az elmúlt években, hát itt csak 2011-ig álltak rendelkezésre adatok, úgyhogy nem tudjuk, hogy mi történt azóta. Ekonometrikus modelleket is felállítottunk, mikor azt vizsgáltuk, hogy milyen hatása volt az egyenlőtlenség alakulásának. Különböző tényezők és a munkaerőpiaci intézmények is szerepet játszottak, nem csak a válság a a jövedelmek egyenlőtlenségében mutatkozó eh, trendeket, tehát eh, nem eh, csak a bérek, bérkülönbségekkel lehet magyarázni, hanem sok más tényezővel is. Nézzük meg ezeket részletesen. Nagy a heterogenitás a bérkülönbségekben az EU-s tagállamok között, és ezeket a, ezek a különbségek eléggé állandósultak. Ha megnézzük a tendenciákat, itt az adatok egy több tanulmányból is származtak. Itt mutatom a szlájdon az eredményt. A vérek közötti különbségek a tagállamok kétharmadában nőttek ebben az időszakban, 2006 és 2011 között. Az eltérések, a bérkülönbségekre igazából magyarázatot ad a munkanélküliség alakulása is, és az, hogy megnőtt az alacsony bérrel dotált állások száma. A legtöbb országban, tehát a disztribúció alján volt, nőttek a különbségek, és nem csak a csúcson, ahogyan pedig ezt a szakirodalom előre jelezni ezekben az országokban. Az alacsony vérezésű munka megnőtt 2006 és 2011 között. Ezt szemlélteti ez a két ábra. Itt a vonal feletti országok esetében volt ez így. a alacsony bérű munkát úgy definiáljuk, hogy eh, ezek azok az egyének, akik az átlagbér kétharmadát, eh, annál kevesebbet kapnak. Úgy tűnik, hogy a eh, különbségekben bekövetkezett változások elsősorban nem a munka erőszetételében bekövetkezett változásokkal függnek össze, hanem inkább, hogy változott a kollektív tárgyalások rendszere, illetve más munkaerőpéci intézményekben bekövetkezett változások nagyobb szerepet játszottak. Most megnézzük ezeknek az intézményeknek a szerepét. A három legfontosabb munkaerőpiaci intézményt vizsgáljuk, a minimálbért, a kollektív tárgyalásokat és a szakszervezeti szervezettséget. Nos, a minimálbérnél látjuk azt, hogy nagyon különbözően alakult ez az ország tagállamokban. A minimálbért nominál értéken határozzák meg, és nem volt gyakorlatilag infláció ebben az időszakban. Több országban nőttek a minimálbérek, hozzáigazították ugyanis a béreket az árakhoz, vagy az infláció követőek voltak a bérek, és itt nőttek a minimálbérek. De ez azt is jelenti, hogy nőtt a vásárlóerő ezekben az országokban. Tovább vizsgálódva azt láttuk, hogy a minimum bérek befolyásolják a bérkülönbségek alakulását, de elég alacsony volt a minimál bérek hatása a disztribúciós görbe alsó részében. Úgy tűnik, hogy a béralkuk megléte vagy nem léte sem befolyásolta jelentős mértékben a bérkülönbségeket. A szakszervezeti szervezettség és a kollektív tárgyalások aránya csökkenti a bérkülönbségeket, de csak akkor, amikor az órabér alapú rendszereket vizsgáltuk. Ökonometrikus eh, modellek eh, még eh, ezen kívül is több tényezőt tartalmaznak. Ezeket is megvizsgáltuk a jelentésben. Globalizáció, technológiai változások hatása rendkívül nagy. Azután a bérkülönbségek nőttek, recessziós időszakokban, és csökkennek a konjunktúra idején a verseny helyzet javulása néhány szabályozott hálózatokkal rendelkező ágazatban szintén nagy mértékben befolyásolta a különbségeket. Az utolsó részben arra koncentráltunk, hogy a bérkülönbségek alakulása hogyan befolyásolta általában is a jövedelmek terén megnyilvánuló egyenlőtlenségeket. Azt tapasztaltuk, hogy a különbségek elsősorban a bérkülönbségekre vezethetők vissza. Különbséget tehetünk a között, hogy hogyan alakultak a e, bérek, e, azután az önfoglalkoztatók e, jövedelmei, transferekből, tehát különböző ellátásokból származó jövedelmek, tőkejövedelmek, és végül adók. Ezeket hasonlítottuk össze, és vizsgáltuk a korrelációs koeficienst azt tapasztaltuk 2006 és 2011 között, hogy bár természetesen a bérkülönbség nagy szerepet játszik a teljes jövedelem különbségek kapcsolatban, itt ez a korrelációs koeficiens nagyon nagy a legtöbb tagállamban, tehát látjuk, hogy itt ez pozitív szférában van, milyen nagyobb a bérkülönbség, annál nagyobbak lesznek a jövedelem különbségek is. De ugyanebben az időszakban a jövedelem különbségeket leginkább az egyéb jövedelmi forrásokból származó jövedelem különbsége magyarázta. Tehát ide tartoztak eh, a tőkejövedelmek is, és az adók, destabilizáló szerepet játszanak, tehát amennyiben az ellátásokat és az adókat jól állítják be, akkor ezek akár pozitív hatást gyakorolhatnak a jövedelem különbségekre. A fő konklúziónk tehát az volt, hogy a bérkülönbségek fontos szerepet játszanak, ez egyik nagy fő magyarázata a jövedelemkülönbségeknek, de ebben az időszakban nem ez volt a fő tényező. Más gazdasági erők eh, fontos szerepet játszanak, eh, és eh, ezek is befolyásolták a jövedelemkülönbségeket, nem csak a bérkülönbségek. Köszönöm szépen! föltetnek most kérdéseket a képviselők. Juta Steinruck először. Mindenek előtt köszönöm. Ich finde es sehr schade, dass um, die Untersuchung tatsächlich csak 2011-ig vizsgálódtak, hogy ez hangzott el. 2011 után történtek olyan intézkedések Európában, amelyek véleményem szerint nagy mértékben, talán még jobban befolyásolták a, a, fejlem, a dolgok alakulását. Amikor ön azt mondja, hogy a bérkülönbségek nem nőttek, hát el tudom képzelni, hogy az utolsó három évben a megszorítási politika miatt, más keretfeltételek változása miatt itt Európában azért változott ez a helyzet. Hogyha összefoglalnám a végkövetkeztetést, én azt mondta, hogy a bérek összességében csökkentek a válság alatt, de és ez természetesen negatíven befolyásolta a konjunktúra alakulását, a megszorítási politika néhány országban jelentős mértékű bércsökkenést eredményezett. Ön azt is említette, hogy a több verseny, több dereguláció hatalmas befolyást gyakorolt volna a bérkülönbségekre. Itt gondol konkrét ágazatokra, ahol el tudnám mondani, hogy mondjuk itt volt nagy dereguláció, nőtt a verseny, és ennek következtében nőttek a vagy csökkentek a bérkülönbségek? Európában a konjunktúra arra kell, hogy alapozzon, hogy ez el, alapozódjon, hogy el is lehet adni az előállított termékeket. Az önvéleménye szerint hogyan eh, lehetne növelni a belső keresletet? Milyen intézkedésekre lenne ehhez szükség? A bérek csökkenése, az alacsonyabb bérszínvonal azt is okozza, hogy eh, csökkennek az adóbevételek csökkennek a szociális és nyugdíjrendszerekbe folyó befizetések is. Vannak adatai arról is, hogy ez mindennek milyen hatása van? És végül, ha jól értettem, amit mondott, a szociális partnerek által folytatott kollektív tárgyalások nem kötelezőek, illetve azokban az országokban, ahol vannak ilyen tárgyalások, ott a legnagyobbak a vérkülönbségek. Ezt úgy kell értelmeznem, hogy akkor so, sokkal nagyobb ö, ö, kollektív tárgyalási autonómiára lenne szükség, ehhez kéne visszatérnünk, ami hát egy-két országban létezik csak. Okay, thank you very much for, for your... Köszönöm szépen ezt a nagyon érdekes kérdést, illetve az észrevételeket. Teljesen egyetértek abban, hogy kár, hogy újabb adatokkal nem rendelkezünk a tanulmányban, de hát nem tudjuk ezt megváltoztatni. Illetve így nem tudunk pontosabb betekintést adni a helyzetben de hát ez egy nagyon nagy statisztikai művelet volt, melyet európai szinten végrehajtottunk, és itt az adatállományt nem tudjuk megváltoztatni. Ami pedig a bér egyenlőtlenség, illetve a krízis kitörése közötti kapcsolatot illeti, illetve a vásárlóerő csökkenésével való összefüggését illeti, egyetértek az, amit mondott. A bér egyenlőtlenség az elosztás alsó szintjében sokkal súlyosabbá vált, és ezért sokkal súlyosabban érinti a szegényebb munkavállalókat az egyes országokban. Ez persze kihat a vásárlóra, a fogyasztásra és a szociális egyenlőségre is. Egyes országokban már a defláció is előkerült, ugyanakkor pedig a nemzetközi piacon versenyképesebbeké váltak, hiszen ezzel a áraik csökkentek, és versenyképesebbek voltak a nemzetközi piacon. Mindazonáltal a projektünknek ez nem volt a célkitűzése. A projekt arra koncentrált, hogy hogyan fejlődik ki a béregyenlőtlenség, de nem arra, hogy milyen következményekkel jár. Ez bár tagadhatatlan, hogy ezeket is figyelembe kell venni, csak nem a mi projektünk keretében. További kérdések. On this report? Uh, if not, thank ha nincsen további kérdése a hallgatóságnak, akkor megköszönjük ezt a jelentést, ezt a beszámolót. Azt hiszem, kijelenthetjük, hogy ez nagyon érdekes hiszen, hogyha a következő jelentést néhány év múlva megrendeljük, akkor majd a jelenlegi felmérés eredményeit az akkorival tudjuk majd összehasonlítani. Ez pedig egész biztos, hogy hasznos lesz minnyájunk számára. Jutos Steinrücknek, nekem és másoknak is a szakbizottságban akik